Good morning, colleagues. Um, we, we can begin this morning with the... Uh, Kedves kollégák, kezdjük a mai munkát a hatodik ponttal. Köszönöm, hogy az utolsó munkanapunkon eljöttek. Először is uh, szeretném a belügyi főigazgatóság biztonsági napirendel kapcsolatos helyzetjelentését ismertetni. Április 28-án a bizottság elfogadta ezt a belbiztonsági stratégiát, előirányozta az EU szintű legfontosabb intézkedéseket, reagálva a terrorista fenyegetésre, 2015 és 2020 közötti időszakra szól ez a napirend. Ebben a menetrendben a bizottság leírta, hogy milyen intézkedéseket szeretne előterjeszteni, és mikor jelent a parlamentnek a végrehajtással kapcsolatosan. Most ismerjük meg a végrehajtásról szóló jelentést az első szakaszban. Most a bizottság képviselőinek megadom a szót, hogy elmondja az első beszámolót, és utána pedig a bizottság tagjai kére, mármint a szakbizottságunk tagjai kérezhetnek, és elmondhatják véleményüket. Tessék! Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok. Ön is elmondta a bevezetőjében, hogy az európai biztonsági menetrendben, amit áprilisban fogadott el a bizottság, arra vállalkozott a bizottság, hogy a tanácsot és a parlamentet évente kétszer tájékoztatja a végrehajtás helyzetéről. Ez az első tájékoztatás úgy történik, hogy időközben tragikus események történtek november 13-án Párizsban, amelyek miatt fel kellett gyorsítani bizonyos intézkedések végrehajtását. Még mielőtt a konkrét eredményekre e, e, rátérnék elnök úr, az elmúlt hónapok eredményeire, szeretnék néhány szót szólni arról, hogy ezek az erőfeszítések mennyire összefogás jellegűek, közös jellegűek, hangsúlyozva az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság munkájának átfedéseit, kapcsolódási pontjait a menetrend végrehajtásában. Közösen kezeljük ezt a stratégiát, az Európai Parlament ezt mindig is hangsúlyozta a legutóbbi júliusi állásfoglalásában is. Azután azt is el kell mondani, hogy az intézmények megközelítése <clears throat> egybeesik tartalmilag is. illetve a tekintetben, hogy melyek a cselekvésnek a legfontosabb, legnagyobb prioritást érvező területei, amelyekre a következő években összpontosítani kell. Az, hogy közösen kezeljük ezt a programot, ez az első nagy eredmény, amit a napirend kapcsán fel tudunk mutatni. A Lisszabon utáni környezetben a konstruktív párbeszéd és együttműködés az intézmények között kulcsfontosságú. Térjünk rá a program végrehajtására. Mióta a napirendet elfogadtuk, a bizottság nagyon szorosan eh, együttműködött az elnökséggel, a tagállamokkal, azzal a célral, hogy egy közös keretet dolgozzon ki, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük a, az előrehaladást és a végrehajtást. Ez egy végrehajtási dokumentumot eredményezett, amely feltárja, hogy a különböző tanácsi munkacsoportok, szakbizottságok milyen munkát végeztek az elnökségi fél év során. Ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy a bizottság, illetve a tanács biztosítsa a felépések következetességét, már ami az ütemezést és az eredményeket illeti. Ezt a módszertant nyomonkövetési eszköznek is fogjuk használni az időszak fennmaradó részében. Nézzük a konkrét eredményeket. Mint önök is tudják, az Európai Biztonsági Napirend arról szól, hogy fel, meg kell erősíteni az európai szintű kereteket a belbiztonság területén, különösen azt a keretet, amely a jobb információcserét és a műveleti együttműködés fokozását irányozza elő. 2015-ben e tekintetben új megfelelő struktúrákat hoztunk létre, amelyeknek a célja, hogy lehetővé tegyék a jobb fokozott információcserét, és műveleti együttműködést is lehetővé kell, hogy tegyenek, hogy ez még tovább fejlődjön. Van egy internet ért felelős egység az Európolon belül július 1-én kezdte meg a munkáját egy kísérleti szakasszal. Emellett létrejött egy kiválósági központ a radikalizációs tudatossági hálózaton belül, amely október 1-én kezdte meg működését, az EU Internet Fórum, amely összefogja az internetes vállalatokat, ez is sikeresen elindult október 3-án, és arra számítunk, hogy az Európai Terrorizmus elleni központ az Európolban megkezdi munkáját január 1-én, jövő évre, január 1-én. Jelentős előrelépés történt fontos jogszabályalkotási dossziék mentén is, például az EUPNR irányelv tekintetében és az Europol-CEPOL rendeletekben. Társjogalkotóként a parlament nyilván kulcsfontosságú szerepet játszott ezeknek a dossziéknek a lezárásában. Az elmúlt hat hónapban más intézkedéseket is tettünk annak érdekében, hogy a koherencia fokozódjon a belső és külső felépése között a biztonság területén. E tekintetben Arról tájékoztathatom önöket, hogy a biztonsági és terrorizmus ellenes szakértőket az EU delegációkban Törökországban, Tunéziában, Jordániában, Algériában és Egyiptomban ilyen pozíciókat alakítottunk ki. A párbeszéd célzott módon folyik Tunéziával, Libanonnal, Marokkóval és Törökországgal kihegyezve a biztonsági szempontokra. Elnök úr, a további javításoknak a magvait is el kell már vetnünk, és erre vállalkoztunk az európai biztonsági menetrendben. Ezzel párhuzamosan megkezdtük átszervezni a prioritásokat a pénzügyi programjainkban is, hogy ezeket összhangba hozzuk a belső biztonsági prioritásokkal. E vonatkozásban a Horizont 2020 munkaprogram 2016-17-re, ezt októberben fogadtuk el, előre irányozza, hogy sok munkát kell végezni az erőszakos radikalizáció ellen. Ugyanebben az értelemben forrásokat mozgósítottunk különböző eszközök mentén, az oktatás, fiatalság, kultúra, sport területén az alapértékek népszerűsítése területén, az résztvételen alapuló állampolgárság, diszkrimináció ellenesség és befogadás területén. A jogszabályokat kezdeményezi a bizottság, de emellett még két fontos dolgot szeretnék megemlíteni, az egyik a lőfegyverek, a másik pedig a terrorizmus elleni harc területe. Önök is tudják, a bizottság a lőfegyverekre vonatkozó csomagot november 18-án elfogadta. A célja, hogy megnehezítse az EU-n belül a lőfegyverekhez való jutást, és a csomag célja az is, hogy biztosítsa, hogy a jogszerűen tartott lőfegyvereket pontosabban tudják nyomon követni, hogy a tagállamok között együttműködés történik, és a hatástalanított lőfegyvereket valóban hatástalanított állapotban tartják. A javaslatot kiegészíti egy EU-s cselekvési terv a lőfegyverek illegális kereskedelmi ellen, illetve felhasználás ellen, ezt decemberben fogadta el a bizottság másodikán. Ugyanezen a napon egy új irányelv tervezetet is elfogadott a bizottság a terrorizmus elleni harcról. A javaslat célja, hogy lezárjuk a rendészeti végrehajtási szakadékokat, hiányosságokat, a terrorizmus területén, a definíciók területén, például a terrorizmus vonatkozásában, illetve a külföldi harcosok, terroristák elleni fellépésben. A cél, hogy az Európai Unió egészében eretentő hatással legyenek ezek az intézkedések, és hogy az elkövetők megfelelő büntetést kapjanak. Ami a határok biztonságát illeti, Itt a közös kockázati indikátorokat dolgoztuk ki az EU állampolgárok ellenőrzésére nézve. A határokról egy másik vitát is nyitunk hamarosan. Kedden kezdődik ez, illetve már el is kezdődő, december 15-én kedden. A bizottság bemutatta határrendészeti csomagját a plenáris ülésnek. A LIBE nem sokára tárgyalja majd ezt a javaslatot, tudomásom szerint, és ennek a szakbizottságnak lehetősége lesz arra, hogy részletesen megvizsgálja ezt a csomagot. Lezárva, elnök úr, az elmúlt hat hónapban eh, végzett munka csak az első lépéseket jelenti. Nagyon eh, sok intézkedést már megkezdtünk, de ezeknek a konkrét végrehajtása még várat magára, ez a következő évek feladata. 2016-ban ezt már előre tudom jelezni, sok fontos dosszié kerül majd a parlament elé, említettem a lőfegyver irányelvet, irányelv tervezetet, illetve a terrorizmusra kapcsolatos irányelv tervezetet, de munka folyik majd más fontos területeken is, például az ember csempészet elleni harc területén, a parlament mindig is felbecsülhetetlen értékű támogatónk volt azon erőfeszítéseinkben, amelyeket ezen jelenséggel szemben tettünk. Nem akarom húzni az időt, de szeretném megemlíteni, hogy jövő márciusban a bizottság embercsempészet elleni koordinátorának hivatala az első beszámolót meg is tartja majd, ezt az úgynevezett transz jelentést elmondja, ami az első lépéseket tartalmaz ezen a területen, és jövő év negyedik negyedévében egy másik jelentés is megjelenik arról, hogy a tagállamok hogyan felelnek meg ennek az irányelvnek. Végül, de nem utolsó sorban, a bizottság belső gondolkodást indított arra nézve, hogy a 2016-os év utáni időszakra egy EU stratégiát dolgozzunk ki, építve a jelenlegi stratégiára, felmérve annak eredményeit, hogy megfelelő intézkedéseket tudjunk tenni, célzott intézkedéseket. Ez a stratégia 2016 végére készül el teljességében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a figyelmet. Több időt már nem is szeretnék erre a beszámolóra fordítani. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Most akkor alkalmunk van, hogy ezt a kérdést részletesebben is megvitassuk. Bóni úrnak adok először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a, az előadást. Egyetértek azzal, hogy a napirend prioritásait helyesen határoztuk meg. Az a kérdés most az, hogy, hogy hogyan hajtsuk végre ezeket a prioritásokat, ami a, az európai biztonságpolitikai napirendből származik hatékonyan. Erősebb együttműködésre lenne szükség az európai intézmények között és a tagállamok között is nyilván. Több nyíltságra lenne szükség a tagállamok között, az információ cserére, és valódi együttműködésre. Ebben az összefüggésben néhány kérdés is megfogalmazódik bennem. Először is egy általános kérdés. Mi most a legfontosabb feladat önök szerint? Mit kívánnak jövő év elején elérni konkrétan? És elmondanák-e nekünk, hogy mik az elképzeléseik? A kiberbűnözés területén a, az Európai Kiberbűnözés elleni központ, amelyet egyébként az Európai Parlament is támogat, és a belső piaci jelentésben is szerepel. Most ezzel kapcsolatban mik a terveik az úgynevezett IT3-assal e kapcsolatban? Van-e napi rend, időterv azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor kell tenni? Következő kérdésem pedig az úgynevezett Internet Referral Unit működésével kapcsolatos, hogy tudnának-e nekünk arról mondani többet, hogy jövő évben mi a munka programja ennek a szervezeti egységnek, és hogy sikerül-e majd teljesíteni a terveket. És az ACRIS adatbázissal kapcsolatban is lenne egy kérdésem. A harmadik országokból származó állampolgárokkal eh, kapcsolatos adatgyűjtés mikortól kezdődik. Most Szerály Pausznak adok szót, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. És eh, miután hallgattam most azt, amit a bizottság elkívánt nekünk mondani, a megközelítéssel egyetértek ugyan, de a biztonság politika kapcsán több kitekintésre lenne szükség, és több befelé tekintésre is. Ugye a nők elleni erőszakot nem sorolják a biztonságpolitikai témák közé, pedig ez egy sokkal többeket érintő erőszakos cselekmény, mint az összes többi. És egyfajta rossz szellemként lebeg a fejünk fölött mikor kap már prioritást a nők elleni erőszak kérdése. És mi lesz azokkal, akik radikalizálódnak, és mikor tárják, és kik tárják már föl végre, hogy miért történik ez a radikalizálódás sokak esetében. Szerintem az egyik legfőbb ok, hogy Európában sem tartjuk be az emberi jogokra vonatkozó szabályokat, úgyhogy több olyan megközelítés, lenne szükség, amely gyökereinél kezeli a problémát. És az emberkereskedőkkel szembeni fellépés pedig botrányosan hatékonytalan. Ahelyett, hogy egyre ö, nagyobbá terjesztjük ki az embercsempészek piacát a saját intézkedéseinkkel, itt lenne az ideje annak, hogy elkezdjük itt is a gyökerek, az okok kezelését, hogy ne érje meg embereket csempészni. Köszönöm szépen. Sophie Intfeldnek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Lenne néhány megjegyzésem az elhangzottakhoz. A bizottság mindig új javaslatokkal áll elő, amelyek állítólag már a meglévőkre épülnek, és állítólag a múlt fellépéseit is értékelik, de én nem látom ezt az értékelést. Az utóbbi évek különböző intézkedéseinek hatékonyságmérése nem történt meg. Újabb meg újabb ötletekkel áll elő a bizottság, és nem tudjuk, hogy ezek hatékonyak voltak-e, mennyire voltak hatékonyak voltak-e egyáltalán hatékonyságnyerések általuk. Nem értékeljük kellőképpen az eredményeket, a hatékonyságot. Tehát végre el kellene már a terrorizmus elleni küzdelemnek egy mélységi elemzése. Sajnos erre a felvetésre soha nem válaszol a bizottság, mindig újabb ötletekkel áll elő, pedig már a biztonságpolitikai stratégiával kapcsolatban idén ezt kértük egyszer, és nem látom, hogy ennek, a jelét sem látom, hogy ez elkezdődött volna. Mindig csak újabb-újabb intézkedésekről van szó, nem tudjuk, hogy az előzőek mit értek, ugyanakkor azt sem tudjuk, hogy mennyi pénzt költöttünk ezekre az intézkedésekre, és hogy ezekből mennyi térült meg. Egyetértek tehát azt, az, az úrral, hogy a belső biztonságpolitikai stratégia több sokkal a terrorizmus elleni küzdelemnél, az embercsempészetnél ö, oda kéne figyelni például a családon belüli erőszakra is. És ö, néha tényleg már azon gondolkodom, hogy nem, ha te ellenében a kitűzött céloknak az, amit csinálunk, vagy nem teljesen szimbolikus -e csupán. Ugye az alapértékeket ö, mindig az ászlónkra írjuk, ezzel egyetértek. De egyre több kormány cselekszik pontosan ö, ellenkező irányban. Tehát leírunk dolgokat, és pont az ellenkezőjét csináljuk. Tehát mit csinál végre a bizottság annak az érdekében, hogy valami kis hasonlóság legyen legalább a között, amiket mondunk és amiket csinálunk. Ugye ezzel nem mer szembenézni sem a bizottság, sem a tanács. A nemzeti kormányok között például ott van Orbán úr, aki a bevándorlók ellen populista kampányt folytat. És ezt mi nem csak, hogy tűrjük, hanem még meg is simogatjuk érte. Tehát ha vannak értékeink, akkor kezdjünk már el élni valamelyes legalább az, ezeken az alapokon. És ez ássa alá leginkább a saját biztonságunkat, hogy nem ö, hajtjuk végre a saját elveinket sem, és akkor nem csoda, hogy az emberekben az a tudat erősödik, hogy igen, nem vagyunk biztonságban, mert senki nem tart be semmit. Ha pedig már a biztonságról beszélünk. Én nem vagyok ugyan jogász, de ugye mi jogalkotók vagyunk, és nem szabadna összekeverni a policing, a public security, public order, public safety, national security kifejezéseket. Mi mit jelent? Ezek nem egyenértékű kifejezések. Egy kicsit próbáljunk már jobban definiált fogalmakkal dolgozni, mert a National Security alapján olyasmiket követnek el a kormányok, amelyek ellenébe mennek egy másik alapfogalomnak. Úgyhogy engem már őszintén szólva irritál az, hogy a bizottság itt mindig beszámol arról, hogy milyen új ötletei vannak, ismételten csak ötletek, sohasem eredmények. Gerard Dupré, please. Köszönöm, Gerard Dupré. Köszönöm szépen. kérdést szeretnék feltenni, persze köszönöm szépen mindazt, amit a bizottság már tesz, de ez persze a prioritások szintjén nem igazán mutatkozik meg. Néhány kérdésem lenne. Ön beszélt arról, hogy január 1-től feláll az Európai Terrorellenes Elhárító Központ. Nos, hát annak érdekében, hogy ez valóban működőképes legyen, mindenféle feltételeknek kellene megfelelnie. Ugyanakkor a bizottságtól azt kérte a tanács, hogy egy javaslatot fogalmazzon meg, aminek az lenne a célja, hogy az különböző rendvédelmi szervek közötti információcsere minél hamarabb megvalósuljon. Most ezzel kapcsolatban viszont nem hallottam most semmit, ez most kidolgozás alatt van ez a dokumentum, vagy pedig már készen van. Általános értelemben mindannyian úgy gondoljuk, engem én is úgy gondolom, hogy azért ez a biztonsági kérdés, ez talán az interoperabilitással és az információ cserével is összefügg. Például az Europollal való információcsere, vagy a Frontex terén. Nos, hát az Eurodat adatokhoz és az SIS 2-es adatokhoz sincsen hozzáférése a Frontexnek, tehát itt egy többes missziót kell biztosítanunk, vagyis az információkat nem, nem csak ki kell cserélni, hanem valamiféle átfésülést is biztosítani kell, és egyébként nem hallottam túl sokat arról sem az elhangzottak között, ami megnyugtatna. Most egy személyes gondolatot engedjenek meg, hogy megosszak önökkel, most a maffiára vonatkozólag. Nem tudom, hogy önök valóban úgy gondolják, hogyha a becsületes emberekre vonatkozó feltételrendszert a fegyvervásárlással kapcsolatban megszorítják, vagy megszigorítják, akkor majd ezzel a terroristákat el fogják téríteni a kalasnyikov vásárlástól, vagy ezt hogy gondolják? Nos, hát úgy gondolják, hogy egy fegyverkereskedőtől vásárolták azokat a kalasnyikovokat, amelyekkel Párizsban támadtak a terroristák? Nem, egész egyszerűen nem látom, már elnézést kérek, de nem látom, nem értem, hogy ez hogyan fog működni. Szerintem teljesen félrement ez a dolog. Itt inkább a speciális szolgálatokat kellene megerősíteni, hogy az illegális fegyverkereskedelmet jobban ellenőrzésünk alatt tartsuk, mint hogy megszigorítjuk a legális fegyverkereskedelmet. Hiszen a fegyverek, vagy a, tehát a terroristák vagy bűnözők nem fegyverkereskedőktől vásárolják a fegyvereiket. Ami a határon átnyúló együttműködést illeti, ugye itt végre sikerült megállapodni a közös kockázat indikátorokban. Vajon ez mire vonatkozik pontosan? Ezek honvédelmi titok titkot képeznek, vagy sem, ezzel kapcsolatban felvilágosítást tudna-e nyújtani, vagy sem. Egyébként már ezzel kapcsolatban kapta, vagy feltette már egy kérdést, de a válasz nem volt kielégítő. Általános értelemben pedig, és ezt talán nem is önnek célzom ezt a megállapítást, én úgy gondolom, hogy nagyon sok kezdeményezés van, a terrorizmus, biztonsági területen, de egy igazi politikai stratégiát nem látok. Egész egyszerűen nem látok egy stratégiát a kezdeményezések mögött, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire önhöz van ez a kérdésem, inkább a bizottsághoz általánosan és a tanácshoz. Köszönöm szépen. Hale Hahu úr. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne a lőfegyverekkel kapcsolatban és a félautomata lőfegyverek betiltásával kapcsolatos kezdeményezésre vonatkozva. Ez önök szerint hogyan fogja a biztonsági helyzetet javítani, hiszen ezeket az lőfegyvereket nem is használják semmiféle terrorista cselekményekben, de még más, vagy nagyon ritkán használják más illegális tevékenységekben is. A terroristák fegyvercsempészetből származó lőfegyvereket használnak. Itt nem arról van szó, hogy tegyünk valamit csak úgy, azért, mert arra szükség van, hogy valamit most itt hirtelen tegyünk, lár pur lár. Én nem hiszem, hogy az embereknek a tulajdonhoz való jogát tovább kellene szigorítani, főként akkor, amikor ennek nincsen hozzáadott értéke kimutatható módon. Spinelli, please. Barbara Spinelli. Köszönöm szépen. Lenne néhány kérdésem. Sophie már ezekre utalt egyébként, és ezekkel teljes mértékben egyetértek. Én szeretném megköszönni a bizottság képviselőjének a reakcióit, és értem azt is, hogy most nem sokára ugye már itt a karácsony, de azért ez a fajta optimizmus, ez a szeressük egymást megközelítés szerintem nem eléggé hiteles. Nincsen propaganda, nincsenek sajtótájékoztatók, pedig pedig a propagandamentes egyenes beszédre lenne szükség. Azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, azok után, hogy majdnem egy év eltelt, mi az, ami nem működött ebben a rendszerben? Tehát hol vannak az eredmények, amikre már Szofi is utalt? Én azt szeretném, hogyha komolyan tudnánk beszélni arról, hogy mi az, ami nem működött, mert valami biztos, hogy nem működött, hogyha ennyire sok terrorista cselekményre került sor. Hogyha mindenhol az Unióban. A xenofób és szélsőséges erők kihasználják az emberek bizonytalanság érzését. Gondoljunk Csehországra, gondoljunk az iszlamofób kijelentésekre, amelyeket a cseh államelnök jelentett ki, gondoljunk Magyarországra, sőt, még akár Svédországra is, ahol az Alkotmánybíróság úgy gondolja, hogy különleges helyzet van, és aztán a hotspotoknál történt erőszakos cselekményekre is gondolok, a Olaszországban, a bevándorlási központokban, és mindazokra a falakra, amelyek Európát most éppen össze-vissza szabdalják. Szerintem most Európa nincs jól, és az lenne az én kérdésem, hogy mi az, ami a bizottság szerint nem működött. Biztonság és külpolitika közötti kapcsolatok a következő kérdésem, és a radikalizáció, amely az ISIS-hez kapcsolódik. Mit gondol erről az Európai Bizottság? Mit gondol azokról a kinyilatkoztatásokról, Digmár Gabriel német alkancellár részéről, aki azt mondja, hogy elfogadhatatlan az, hogy Szaudarábia finanszírozza az európai mecsetek működését. És aztán Törökország és az EU kapcsán már tegnap is beszéltem az Amnesty International jelentéséről, amelyben azt kérik, hogy Európa az együttműködést függeszte fel Törökországgal a biztonsági kérdésekben is, mert szisztematikusan sérülnek az alapjogok és a nemzetközi megállapodások Törökországban, ahol több száz menekültet küldenek vissza Irakba és más háborús területekre, Szíriára, Afganisztára gondolok. Köszönöm szépen! Thank you. I have two more uh, speakers on the list. I'm going to close the list. Lezárom a felszólalók, felszólalók listáját. Wimberg asszony következik. Tack herr ordförande och tack för informationen. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a tájékoztatást is. Egyet kell értenem Spinelli asszonyjal, hogy nem állnak jól a dolgaink, persze ezt különböző módokon tekinthetjük. Minden hónap 11-én én mindig nagyon nyugtalan vagyok, mert látjuk, hogy mi történik ezeken a napokon. Kérdezem a bizottságtól, hogy egyáltalán felismerik-e, hogy a Schengeni térségen belül a határok megnyitása milyen mértékben járult hozzá ahhoz, hogy megkönnyítsük a terroristák dolgát. Erre volt példa november 13-a is Párizsban. A bizottság számára mi a legfontosabb? Az állampolgárok biztonsága, a joguk, hogy biztonság, biztonságban érezzék magukat, vagy pedig a nyitott határok. A bizottság milyen intézkedéseket képzel el hogy megkönnyítse a biztonsági tanács határozatának végrehajtását. Nekem pedig egy kérdésem volna. A bizottság hogyan értékeli az európai belső biztonsági stratégiát, amelyet 2010 első fél évében fogadtak el a 17. cikk rendelkezései szerint. Beszélek most az Európai Nőműködéséről szóló szerződésről azok a fejlemények, amelyeket azóta tapasztalunk. Ezzel az Európa egészére kiterjedt eh, bizonytalanság érzéssel kapcsolatosan, vagyis senki nem érzi már biztonságban magát, nem akarom mondani, hogy pánik tört ki a dzsihádista terror fenyegetés miatt. In, in, in the... Illetve a gyűlöletbeszéd eh, terjedése a muszlim közösségben, az Európai Unióban, az interneten, a mecsetekben, amelyeket a vahabista iszlám eh, vonal finanszíroz, azt is mondhatnám, hogy Szaúd-Arábia. Köszönöm szépen, még mielőtt lezárjuk ezt a témát, persze majd visszatérünk a bizottság képviselőjéhez. A 70. cikkre még vissza kell térni, a bel- és igazságügyi tanács felvetette a 70. cikkre való hivatkozás kérdését. Végrehajtás hiányos, ezt több tagállam felvetette a tanácsi határozatokkal kapcsolatosan. Nagyon eufemisztikusan érveltél úgy, persze tele van eufemizmussal az egész szöveg, de minden esetre nagyon sok pénzt kapnak a tagállamok, jogi kötelezettségeik is vannak, de nyolcan egyáltalán nem osztanak meg rendszámadatokat, heten egyáltalán nem töltik fel az adatbázis, tehát súlyos végrehajtási hiányosságok vannak, és persze a nyomonkövetés kérése is feltő, felmerül, hogy a biotanácsokon mi történik. 2010 óta, meg hogyha követjük a Shelley Hebdo fejleményeit és a tanácsi határozatokat, ennek persze nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban. Tudom, hogy szűkösek az erőforrások is, hogyha a tanács továbbra sem hajt végre olyan intézkedéseket, amelyek az európai állampolgárok biztonságát szolgálják, és az alapvető jogok egyensúlyba hozását. Ez nagyon súlyos kérdés. Ami a lőfegyvereket illeti, többen említették ezt. A jogalap ezzel kapcsolatosan a belső piaci szabályozás, a 114. cikk. A biotanácsi jelentésben az is szerepel, hogy a büntetőjogi oldalról kellene ezt megközelíteni. Nálunk van most a labda, és részben az 54. szabály szerint a mi szakbizottságunk vállal majd ebben szerepet, minden esetre nagyon érdekes, hogy a belső piaci szempontból hogyan kezelték ezt az ügyet. Számomra ez agasztó, mert összemossunk különböző célokat. A jogszabály céljait, ahogyan ezt létrehozták, minden esetre ez nagyon nagy kérdés lesz még a jövőben. Ezt azért meg akartam említeni. Remélem, hogy tud válaszolni ezekre a felvetésekre, és én is köszönöm a beszámolóját. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy elmondták a véleményüket. Megpróbálok reagálni a felvetésekre legalább egy részükre. Elsősorban az internetes bűnözésről szeretnék szólni, illetve a bizottság terveiről ezen a területen a következő hónapokra nézve, a tekintetben, hogy hogyan lehet végrehajtani ennek a prioritásnak a tervezett intézkedéseit. 2016-ban elég sok munkát látunk előre e tekintetben. Már a mi a jogszabályok végrehajtásának nyomon követését illeti, illetve azt, hogy mit tervezünk, vagyis felmérjük a 2007-es irányelv végrehajtását az információs rendszerrel kelleni támogatásokról, 2011-ben pedig a gyerekek szexuális kizsákmányolása ellen jött létre egy irányelv, ennek a végrehajtását is nyomon követjük. 2016-ban felülvizsgáljuk a terveink szerint a 2001-es kerethatározatot, amelynek a tárgya a csalások és a nem készpénzes fizetőeszközök hamisítása elleni harc, illetve felmérjük a jogi akadályokat az internetes bűncselekmények elleni rendészeti fellépés előtt. Ezeket a témákat fogjuk áttekinteni, tehát több intézkedést tervezünk ezen a területen. Azután volt egy kérdés az internetes egységgel kapcsolatosan és amely a Europolon belül jön létre. Fontos mérföldkő, hogy így mondjam, amit az elmúlt hetekben könyvelhettünk el, hogy ez az internetes egység létrejött és az Europol rendeletben szabályoztuk a szerepét. Ez nagyon fontos lépés. Már csak azért is, mert eh, megalapozott jogi kereteket ad az Europol számára, hogy ezen a területen is fellépéseket eszközöljön. És azért is fontos ez, hogy az Europol képes legyen elemzés után, és a tagállamokkal való egyeztetés után bizonyos illegális tartalmakat vizsgálat alá vegyen, és megkezdje ezt a folyamatot, amelynek az eredményeképpen el lehet távolítani az internetről illegális tartalmakat. A cél, hogy csökkenjen a lehetőség a radikalizációra, illetve az erőszakos szélsőséges nézetek terjesztésére az interneten. Az ECRIS-ről is volt egy kérdés, ez az büntetőjogi adatbázis kiterjesztése harmadik országokra. Az EU állampolgárok esetében 2016 első negyedévére tervezzük a bevezetést, illetve a harmadik országbeli állampolgárokra való kiterjesztés tekintetében, ami pedig a meglévő eszközök értékelését illeti. Úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság már valószínűleg hallotta korábban is ezeket a válaszokat, tehát tény, hogy az előző belbiztonsági stratégia, amelyet 2010-ben fogadtunk el, és amelyre néhány perccel ezelőtt valaki hivatkozást is tett, 2011-ben, 13-ban és 14-ben egymás után három végrehajtási jelentés készült erről a stratégiáról, vagyis a régi stratégiának a végrehajtását ezek a jelentések foglalják össze. A jelenlegi stratégia pontosan ezeknek a jelentéseknek a megállapításain alapul. Ehhez kapcsolódik az is, amire egyébként több felszólaló hivatkozott, hogy most eh, a legfontosabb feladatunk a meglévő eszközök jobb végrehajtása, legyenek azok jogi eszközök, illetve jogszabályok. Vannak célzott értékelési mechanizmusok bizonyos jogi eszközökben, például a Schengeni értékelésekre gondolok, amelyek idén első alkalommal 2014-ben ezt végrehajtották a tagállamok és a bizottság közösen, és egy értékelési mechanizmus az EU szakpolitikai cikluson belül is létrejött a szervezet bűnözéssel kapcsolatban, és a bizottság elkötelezte magát, hogy teljesítményindikátorokat dolgoz ki, hogy az előrelépést jobban lehessen felmérni a e, jogérvényesítés, illetve a rendészeti együttműködés tekintetében és a fenyegetettségek azonosítása tekintetében, és ez kapcsolódik ahhoz, elnök úr, amit az előbb mondott egy perccel ezelőtt, a bizottság ugyanis az előjogait érvényesíti, ezeket a szerződés fogalmazza meg, vagyis kötelezettségszegési eljárást indíthat a bizottság. A prümi határozat nagyon fontos eszköz az információ csere területén a bizottság megkezdte a munkát EU kísérleti projekteken, ebbe bevonja a tagállamokat is. A cél, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol a végrehajtás nem teljes, ahol hiányos, dolgozunk ezen, és folytatni is fogjuk ezt a munkát a következő évben, Egyértelmű, hogy a parlamentet folyamatosan erről tájékoztatni fogjuk, a legfrissebb információkat megosztjuk önökkel. Azután volt egy észrevétel azzal kapcsolatosan is, hogy az Europol és a CIS-2 hogyan működik, az interoperabilitás kérdésére kérdeztek rá nagyobb általánosságban, ez nagyon fontos kérdés. Amikor a jobb információ cseréről, információ megosztásról beszélünk, akkor gyakran arra a következtetésre jutunk, hogy nagyon fontos, hogy a meglévő rendszerek kommunikáljanak egymással. Az Europolnak van a SIS-2-vel kapcsolata, és figyelmet fordítunk arra is, hogy értékeljük, hogy a jelenlegi kapcsolat, illetve az a lehetőség, hogy értékeljük a jelenlegi riasztásokat, ez elégséges ezt tárjuk fel most, illetve azt, hogy szükség van-e további intézkedésekre. Az interoperabilitás tekintetében, ahogyan a biztonsági napirend szövege is tartalmazza ezt, a bizottság kezdeményezéseket, projekteket indít. Van egy projekt, amelyet egy bizonyos tagállami csoport indított el. Ennek az a célja, hogy az interoperabilitást lehetővé tegye, nem javítja ki magát a felszólaló, hogy azt a lehetőséget megteremtse, hogy a meglévő rendészeti adatbázisok a nemzeti rendszerekben ezekhez más tagállamokból jobban, könnyebben hozzáférjenek rendészeti tisztek, és gyorsabban. az európai rendőrségi nyilvántartási index e rendszer összefüggéséhez kapcsolódik mindez. Folytatni szeretnénk a következő hónapokban ezt a munkát. Több kérdést is kaptunk a lőfegyverekkel kapcsolatosan. attól tartok, hogy ez annyira technikai kérdés volt, hogy ma nem tudok pontos választ adni. Egyeztetni fogok a kollégáimmal, akik ennek a területnek a szakértői, és ezért felelősek. Természetesen ezek a javaslatok, ezekről a javaslatokról is részletes vita folyik majd ebben a szakbizottságban, akkor majd bizonyára pontosabb választ kapnak a kérdéseikre. Ami pedig a kockázati mutatókat illeti, amelyek kidolgozás alatt állnak, ezeket természetesen azzal a célral dolgozzuk ki, hogy célzottabb és hatékonyabb ellenőrzést tegyenek lehetővé, határellenőrzése gondolok. Nyilván ezek nem nyilvánosan hozzáférhető adatok, információk, ez eh, ellentmondana ennek a gyakorlatnak a céljának. Minden esetre egyeztetni fogok a kollégáimmal ezzel kapcsolatosan is, hogy eh, megtudjam a szakbizottság hogyan férhet hozzá ezekhez az adatokhoz. Köszönöm szépen a türelmet, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni zárásként, hogy a bizottságnak nem szándéka egyáltalán, hogy ezt a prezentációt propaganda célokra használja ki. Nem akarunk túlzott optimizmussal nyilatkozni, Inkább az volt a célunk, hogy egy bizonyos üzenetet közvetítsünk. Nevezetesen azt, hogy a közös munka és a közös erőfeszítések vihetnek előre minket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sofia, akkor röviden reflektálj. Igen, rövid leszek. Ez az egész párbeszéd teljesen frusztrál engem, hogy az európai biztonságpolitikát állítólag felülvizsgáljuk. Ha hallgatjuk ezt a bizottsági képviselőt. Nyilván jóindulatú a hölgy, de számomra ez nem meríti ki a biztonságpolitika felülvizsgálatának fogalmát. Nem hajtjuk végre, nem végezzük a munkánkat rendesen. Sokkal politikusabban, sokkal mm, mélyebben kéne ezt a dolgot elvégezni, és azt kérem az elnökségétől a bizottságnak, hogy jövő év elején kezdjük el ezt a munkát. Nekünk jogot kell alkotni, nekünk jogunk van arra, hogy az általunk megalkotandó joggal kapcsolatban tudjuk, hogy annak milyen hatása van a polgárokra, egyébként csak az időnket pazaroljak itt. Elnök. Azt nem mondja a jegyzetem itt, hogy időnket pazarolnánk, de azzal egyetértek, eh, Szofi, hogy talán magasabb szinten kéne megtárgyalni ezt a kérdést. És talán Barbara érzékelhető. Ja, még te akartál szólni, parancsolj. Egy pillanat, teljes mértékben egyetértek Szofival, és arra is emlékeztetni szeretnék, hogy csak Franciaországban 130-an haltak meg. Az Egyesült Államokban, amikor erős terrorista támadások voltak, gyakorlatilag az egész adminisztráció azonnal vizsgáló bizottságokat állított fel. Nekünk is ezt kellene tennünk, mert hogyha folytatjuk a munkát úgy, ahogyan eddig, és állandóan csak gratulálgatunk egymásnak, akkor szerintem semmit sem teszünk még az Egyesült Államokban is többet tesznek ezen a területen, pedig ott aztán nagymesterei az eltúsolásnak. Nem. Tudom, hogy miközben itt magunkat dicsérjük, ugyebár az Európai Bizottság megpróbálta összefogni a különböző ágait a biztonságpolitikának, és tény, hogy ez a kép nem áll még össze az okos határok koncepció, a terrorizmus elleni fellépés, és így tovább, és a kollégák itt bőven említettek még témaköröket, többen említették ezeket. És akkor még a végrehajtásról ö, nem is beszéltünk. A prümi megállapodásról még nem szóltunk, tehát a tanács üléseken gyakorlatilag ugyanez folyik, hogy maguk előtt tolják a problémát. A 70-es cikk alapján azonban az Európai Parlamentnek joga van a helyzet feltárására. Hagy fejezem be. Ez nyilván nem teljes körű feltárás lesz, mert eh, nagyon szertágazó dolog. Például itt, a, itt van a fegyverek kereskedelméről szóló jogalkotás, minimum két-három jogalap alapján tárgyalunk, tehát a mi szakbizottságunk tagjai ugyan ezekhez a témákhoz értenek, jól megszervezik magukat, de nekünk is jobban össze kéne fognunk ezt a fellépést. Ugye a Smart Borders kérdés, az például eddig külön kezelődött. Nincs értelme ezekről külön-külön beszélni. Úgyhogy, ha nem is tökéletes, amit javaslok, de azt javaslom a koordinátorokkal, szervezzünk meg az évelején egy intenzív, méreható meghallgatást, és főleg a végrehajtásra helyezzük a hangsúlyt, mert függetlenül attól, hogy melyik politikai frakcióhoz tartozunk, mindannyiunk érdeke az, hogy a végrehajtás hiányosságait feltárjuk az okokra, rájöjjünk, és legalább lássuk, hogy mire lenne szükség. Ezzel több munkát vállunk magunkra, de úgy gondolom, hogy ez megéri, és az európai biztonságpolitika kérdése most napirenden van, úgyhogy mindannyiunknak tényleg jót tenne ez, amit Szofi is javasolt, hogy egy érdemi mély meghallgatásban egyeztessünk ezekről a kérdésekről a bizottsággal. Mert a végrehajtás önmagában egy nagyon ö, súlyos probléma, és akkor még nem is beszéltünk a 70-es cikk alapján nekünk jutó különböző tanácsi munkacsoportok követésére vonatkozó kompetenciánkról. Januárban tehát erre a témára mindenképpen visszatérünk. Rendben? Koordinátorok közül legalább egy bólogatott, úgyhogy akkor az megnyugtat. Egy kicsit kicsúsztunk az időből, nézzük a hetes napi rendi pontot. A, az éves jelentés a Schengeni övezet működéséről a bizottság múlt héten a határ ellenőrzési csomagon belül új jelentést adott ki a Schengeni övezet működéséről. December 10-ig kinyújtották a beszámolási lehetőség határidejét, és az új típusú migráció, a terrorista fenyegetettség változása, a Schengeni övezet működése általában a témánk a bizottság véleményt is kiadott arról, hogy az arányosság elvét kéne alkalmazni a belső határellenőrzések ügyében, és különösen Ausztria és Németország esetében merült fel a kérdés élesen. Erről egyeztettek a tagállamok. Kajszter urat fogjuk most meghallgatni, hogy adja el nekünk a témát. Köszönöm szépen, hogy én is uraim! ennek a vitának valószínűleg inkább politikai szinten kellene megvalósulnia, talán konkrétan a Schengen jövezet működésével kapcsolatos politikai vitát is le kellene folytatni. Ami az éves Schengen működési jelentést illeti, ez tulajdonképpen egy úgynevezett határ ellenőrzési csomag, amelyet december 15-én fogadott el a bizottság, mint testület. Ennek különböző elemei vannak, vannak benne jogalkotási javaslatok, egy rendelet, amelyet a parlament és a tanács közös, közösen alkotott meg az európai határellenőrzés, illetve tengeri határok ellenőrzése tekintetében, aztán a hetes cikk módosítása a Schengenre vonatkozó szabályegyüttesnek, a külső határokra vonatkozólag, és aztán van itt egy kommunikáció is, amely politikai szinten jelentkezik, valamint Európa külső határainak hatékony ellenőrzésére vonatkozó elemek, illetve az a jelentés, ami a hotspotok működését szabályozza a Görögországban, illetve Olaszországban és a nyugat-balkáni térségre vonatkozó jelentés is ide kapcsolódik. Természetesen ezek összekapcsolódnak, összetartoznak. Éves jelentéseket készítünk minden évben a Schengeni övezet működéséről. Minden bizonyal önök is látják, hogy mi a helyzet most, Schengen beteg. Nos, hát a korábbi jelentések során az Európai Bizottság rámutatott arra, hogy a Schengeni AKI hogyan működik. De a jelenlegi helyzet kapcsolatban az Európai Bizottság úgy döntött, hogy megváltoztatja a hozzáállását, a megközelítését, és egy vízummentes övezet Palau és az Európai Unió közötti vízummentes megállapodás kapcsán három kérdést tudunk felvetni. Az egyik, hogy a második világháború óta ez a legnagyobb menekült hullám, valamint a párizsi terrorcselekmények is árnyalják ezt a helyzetet, tehát itt most ezeket a szempontokat kell figyelembe venni. Itt van tehát a migráció, külső határok, belső határok kérdése, terrorista cselekmények, valamint egy olyan rész, amely az új Schengeni értékelési mechanizmus életbelépését követő egy éves időszak értékelését tartalmazza. Persze vannak problémák akkor, hogyha a tagállamok nem helyesen valósítják meg a vonatkozó EU-s jogszabályokat. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy megvitatjuk a, megvitassuk a bevándorlás és határok kérdését. Több mint 1,5 millió illegális határátlépésre került sor november 15-ig bezárólag. Ez sokkal magasabb, mint a egész 2009 és 2014 közötti időszakra vonatkozó határ, illegális határátlépések száma. Nos, ez persze nem azt jelenti, hogy 1,5 millió illegális migráns lépett volna be. Azonban egy része ezeknek duplán szerepel ezeknek a személyeknek, akkor, hogyha Schengeni területre Görögországban léptek be, majdan a nyugat-balkáni útvonalon keresztül Magyarországra vagy más tagállamokra léptek be másodszor, akkor kétszer is illegális belépőként számolták őket. Ez tehát egy fontos elem, amelyet mindenképpen hangsúlyoznunk kell. Ez a hatalmas szám azonnali lépésekhez vezetett, gondolok a hotspot megoldásra Olaszországban és Görögországban, aztán itt vannak a relokációs döntések, és ahogyan már elmondtam, a határ ellenőrzési csomagban van egy ezzel kapcsolatos külön rész, külön jelentés, amelyet egyébként már itt ebben a szakbizottságban is majd remélhetőleg meg fogunk vitatni hamarosan. Ami a migrációs agendát illeti, az azonnali lépéseket beírtuk ebbe a jelentésbe, de azt is előírtuk, hogy további lépésekre van szükség a külső határok jobb ellenőrzése érdekében, ugyanis ez egy fontos pillér a hatékony migrációs menedzsment szempontjából. Ami a határ ellenőrzési csomagot illeti, itt van egy olyan Európai Bizottsági Javaslat, amelynek az a célja, hogy egy európai határ és tengeri határ védelmi erő kifejlesztését megoldja, és ezzel kapcsolatban az Európai Parlament előtt a múlt héten a plenárison is már megjelent ez a kérdéskör, Nos, hát ezeket a javaslatokat minél hamarabb az Európai Parlamentnél és az Európai Tanácsnál is foganatosítani kellene, hiszen enélkül nem valósíthatóak meg. Ami a, ennyit tehát a külső határokról. Nézzük most a belső határok kérdését. Amikor illegális bevándorlók lépnek be az Európai Unió területére, nem feltétlenül maradnak az első belépési országba, hanem sokszor más tagállamba kívánnak tovább vándorolni, és innentől kezdve további mozgásoknak vagyunk tanúi. Ez pedig néhány tagállamot arra késztetett, hogy ismét bevezesse a határellenőrzést belső határainkon, ugyanis hatalmas problémákkal kellett megküzdjenek rendvédelmi, belső, biztonsági problémákkal, hiszen ellenőrizetlen hatalmas számú emberek, nagyrészt menekültek, érkeztek át határaikon, de elképzelhető, hogy illegális migránsok is a Szaharán túli területekről közéjük tartoztak. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban egy jelentést, illetve egy bizottság egy véleményt is kiadott, azzal kapcsolatban, hogy a Schengeni Aki-ban található védelmi mechanizmusok alkalmazása hogyan valósul meg. Nos, hát úgy értékeltük, hogy a belső határok visszaállítása, ellenőrzések vissza, visszaállítása ebben a mostani helyzetben szükséges és arányos volt. Németországban és Ausztriában történtek meg ezek az ideiglenes határellenőrzések visszaállítására történő próbálkozások leginkább. Ugyanakkor nem annyira azért állították vissza ezeket az ellenőrzéseket, hogy ellenőrzik ezeket a személyeket, hanem hogy valamiféle rendszeres vagy rendszerezett belépést biztosítsanak Németország felé, tehát hogy a szlovén-osztrák határon keresztül, és aztán az osztrák-német határon keresztül érkezenek meg azok a menekültek, akiken segíteni szerettek volna, tehát megszervezni a lakhatásukat, egészségügyi ellátásukat, illetve a szállításukat is. Ugyanakkor itt nem arról van szó, hogy a menekültek maguk megválaszthatják, hogy hová kívánnak menekülni, hol kívánnak menedékjoggal élni. A tagállamok megpróbáltak ezzel a mostani helyzettel megküzdeni szervezett módon, és az ő közlekedésüket is szervezett módon biztosítani. Más tagállamok, például Svédország és Norvégia is, aki ugyan nem EU-s ország, de a Schengeni övezetben részt vesz, szintén visszaállították határellenőrzéseiket is mondjuk ki nagyon világosan, a problémát ez önmagában nem fogja megoldani, hogy visszaállítjuk a határellenőrzéseket. Ez egy eszköz a kezünkben, amely a Schengeni határkódexben található, hogy a belső biztonsági kihívásokra valamilyen megoldást találjunk. De még amennyiben mindegyik tagállam visszaállítaná ezeket a határellenőrzéseket, akkor sem lehetne a problémát önmagában ezáltal megoldani. Ugyanis a menekültek mindenképp ott lennének, ugyanis a problémát nem Schengen okozza, hanem a probléma gyökere máshol keresendő, főként harmadik országokban ebben az esetben. Vagyis Schengen számunkra, ahogyan azt egyébként a bizottság, a biztos is elmondta, nem Schengen a probléma oka. De az is igaz, hogy Schengen és a Schengeni aki bizonyos részei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a problémát jobban tudjuk kezelni. Tehát ilyen értelemben kell ezen elgondolkodnunk, és mi, és anélkül, hogy túlságosan messzire mennénk ebben, úgy gondoljuk, hogy maximum ugye két hónap áll rendelkezésre a Schengeni értelmében arra vonatkozólag, hogy a tagállamok visszaállítsák a határellenőrzéseiket, de ezzel kapcsolatban Németország és Ausztria egy másik passzusra hivatkozott, azzal kapcsolatban, hogy előre látható határon megvalósuló nyomás helyzetekre van vonatkoztatja, és ilyen értelemben állítja vissza határellenőrzéseit, és ezt a bizottság el is fogadta, így hat hónapra meghosszabbította ezt a lehetőséget. Nézzük most a másik vetületét ennek a problémának, a terrorizmus, terrorista fenyegetettség kérdése. Az Európai Bizottság egyébként a közös kockázatindikátorok kidolgozásával kapcsolatban már tett lépéseket, és a párizsi terrortámadások is megerősítették azt, hogy nagyon fontos a terrorista a külföldi harcosok ellenőrzése érdekében ellenőrzéseket kell végeznünk, a Schengeni térségbe való kilépés és belépések tekintetében. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság a csomagon belül egy célzott javaslatot fogalmazott meg, amely egy szisztematikus ellenőrzést vezetne be. Márpedig akkor, amikor majd ezt itt az önök szakbizottságában megvitatják, majd akkor konkrétan önök is láthatják ennek a javaslatnak a részeit. És most térjünk át a harmadik kérdéskörre. Ez a jelentés bemutatja azt is, hogy hogyan működik az új Schengeni ellenőrzési mechanizmus, vagy értékelési mechanizmus az utolsó egy évben, amióta bevezették. Nos, hát a, jelenlévő, a jelenlegi ákét is a taná, tagállamoknak be kell vezetnie, be kell tartatnia. Schengennek egy olyan területté kell válnia, ahol az emberek szabadon mozoghatnak, és az első eredmények azt mutatják, hogy a tanács által elfogadott első ajánlások arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a hatékonyságot javítani. Nos, hát ezek az ajánlások, ezeket elfogadta a tanács, és a parlamentnek át is adta december elején. Ez pedig hozzá segíti ezt a szakbizottságot ahhoz, hogy részletesebben tudja megvitatni a helyszínen tapasztaltakat is. Ebben a kontextusban azt is szeretném elmondani, hogy két nem, tehát ilyen szúrópróba-szerű vizsgálatot, egy ellenőrzést tartottunk Görögországban, az egyiket tengeri határnál, a másikat szárazföldi határnál, és az ezzel kapcsolatos következtetéseinket el fogjuk küldeni a Schengeni Rendszer Ellenőrzési Bizottságához nagyon sürgősen, nagyon hamar, mert ennek köze van a hotspotok működéséhez is, és a migránsok regisztrációjához ennek pedig további bizottsági döntések, tehát ez bizottsági döntésekhez vezethet, arra vonatkozólag, hogy a tanácsnak olyan ajánlásokat fogalmazó meg a bizottság, hogy a tagállamok a belső határokon visszaállíthassák a határellenőrzést ideiglenes jelleggel annak érdekében, hogyha Schengeni külső határokra vonatkozó AKI-val kapcsolatban súlyos szabálytalanságokat állapítunk meg. Tehát ennyit a health checkről, tehát Schengen valóban beteg, de azért nem halálos beteg, nem Schengen a probléma, Schengen önmagában nem is jelenthet megoldást, mert itt más területeken kell intézkedéseket megalkotnunk, mint például a menekült politikánkban, a meglévő intézkedéseinket teljes mértékben meg, be kell tartatni, úgyhogy ebben az értelemben én úgy reménykedem, hogy sokkal pozitívabb lesz a következő időközi jelentésünk, és nem Schengenre fog mindenki mutogatni annak érdekében, hogy megoldást találjunk, mert nem Schengenben áll a megoldás kulcsa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm Kosta úrnak ezt az átfogó beszámolót, és hogy tájékoztatott minket, és hogy bemutatta a jelentését. Azt kell mondanom, hogy ez az új felépítésű jelentés sokkal használhatóbb, összpontosítottabb és időszerűbb, mint korábban. Hat hónappal ezelőtt sajnálatosnak tartottam, hogy nem kaptunk tájékoztatást a bizottsági jelentésről, most részletesebben megvizsgálhatjuk ezt a jelentést, de azóta sajnos csak romlottak a dolgok. Különösen igaz ez a menekült válság összefüggésében. Az elmúlt hat hónapban kiderült, hogy az Unió nincsen felkészülve a válság kezelésére. Az első észrevételem az új Schengen értékelési mechanizmusra vonatkozik. Nagyon fontos a kölcsönös bizalmat növelni. European mechanism ez egy európai mechanizmus lett a szóvalodi értelmében. A bizottság vezeti ezt a folyamatot. A kérdés, hogy a tagállamok nincsenek ennek tudatában, vagy nem akarnak részt venni benne. Azért kérdezem ezt, mert a bizottság is beismeri, hogy bizonyos tagállamok nem válaszolnak időben, vagy nem kellő minőségben a Schengeni kérdőívre, ami kulcsfontosságú a mechanizmus működéséhez. Mi ilyen le, legitimitással mondhatja egy tagállam, hogy a Schengeni térségben problémák vannak, hogyha nem felel meg az új Schengeni értékelési mechanizmusnak, így nem tudják értékelni, hogy valami nem jól működik. Sokszor elmondtam már, hogy eh, ahelyett, hogy eh, lépten nyomon új eszközöket hoznánk létre, azon kellene dolgoznunk, hogy a meglévő eszközök megfelelően működjenek. Úgy gondolom, hogy nyilván vannak titkos információk, érdemes valóban titkosként minősíteni egy egész jelentést. Minél inkább bevonják ebbe a munkába a parlamentet, annál inkább tudatában lesz, hogy milyen intézkedésekre van szükség, és melyekre nincsen. Az új Schengen értékelési rendszer eredményeit is bemutatja a jelentés, a tervezett látogatásokkal kapcsolatosan azt látom örömmel, hogy vannak előrelépések, például a SZISZ-2 esetében a bizottság ismét elmondja, hogy nem használják ki ezt eléggé, és végrehajtási problémák jelentkeznek. Üdvözlöm, hogy meglepetésszerű látogatásokat is szerveztek a görög-török határon, a magyar és lengyel külső határon, és a belső határokon, és a német-francia határon, ugyanakkor a következetések nem teljes körűek. A bizottságtól azt kérdezném, hogy a rendőrségi ellenőrzések Franciaország és Németország között megfelelnek-e a határellenőrzésnek. A holland hatóságok ellenőrzik a Németország felől érkező vonatokat a jelzések szerint. Erről van-e információja az, a bizottságnak? Ezek a kérdések kapcsolódnak ahhoz, hogy bizonyos tagállamokban újra bevezetik a határ ellenőrzéseket. Ez a menekült válság egyik kihatása. Volna néhány kérdésem. Úgy tűnik, hogy csak Szlovénia mutatta be a jelentést arról, hogy újra bevezette a belső határellenőrzést, ezt a Schengeni határellenőrzési kódex 29. cikkeire elő meg fogjuk kapni a tagállamok többi, a többi tagállamtól is ezt a jelentést. A bizottság úgy gondolja, hogy volt elég egyeztetés a tagállamok között, amikor újra bevezették a határellenőrzést. Úgy tűnik, hogy egyfajta dominó hatást tapasztaltunk. Bizonyos országok azért tették ezt, hogy jobban tudják kezelni a bemenekült válságot, egyszerűen lezárták kapuikat. Bizonyos tagállamok kerítést építettek, vagy ezt tervezik. A bizottság nem gondolja úgy, hogy ez az európai jogot sérti? Nem részletezte kellőképpen ezt a bizottság. Egyre inkább lényeges ez a téma, hiszen egyre több tagállam jelenti be ezt a tervét. Szeretnénk, hogyha az elmúlt hat hónap nem lenne általános gyakorlat belső ellenőrzésekkel, kerítésekkel, szöges dróttal. Egyértelmű képet kell kapnunk a valóságról. A bizottságra szükségünk van, hogy erős legyen, érvényesítse a Schengeni vívmányokat minden rendelkezésre álló eszközzel. Köszönöm, Fajon asszony! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is a beszámolót, nagyon világosan fogalmaztak, és úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk, hogy vannak súlyos aggályok, és felismerjük, hogy Schengen nagyon sérülékeny. Legyünk őszinték, azok az intézkedések, amelyek most előttünk vannak, az áttelepítés, a visszafordítás és a hotspotok nem hatékonyak. Én szlovén vagyok, és ön is említette a kerítések kérdését elmondhatom, hogy nagyon fájdalmas a határokon látni a szöges drótokat, nagyon megosztott a társadalom. Mi úgy érezzük, hogy arra kényszerülünk, hogy ilyen kerítést építsünk, mert nem hatékonyak az intézkedéseket. Mi egy ilyen kis ország vagyunk, valahogyan megoldjuk ezt a, az áradatot. Most jön a tél, kevesebben érkeznek, de ettől még nem oldódott meg a probléma. A balkáni útvonalon tavasszal valószínűleg újra felendül a bevándorlás. Napról napra demonstrációk vannak a határon, az emberek küzdenek, ez veszteség gazdaságilag, az együttműködés és a bizalom szempontjából is. És egyre inkább tartanak tőle az emberek, hogy mi fog történni a későbbiekben. Ha kerítéseket emelünk a határokon, egyértelmű, hogy ezeket nagyon nehéz lesz lebontani. Mikor fogjuk lebontani őket? Mi lesz az a pont, amikor úgy döntünk, hogy már lebonthatjuk? Egyre több a belső ellenőrzés a határokon. A kérdésem a következő. Először is ismerem az álláspontjukat az európai kérdítésekkel kapcsolatosan, de mennyire megalapozottak azok a félelmek, hogy is engem jön létre. Jogi szempontból ez olyas valami, amit egyáltalán nem szabad elfogadnunk, mert ez veszélyeztetné szélsőségesen az egész Európa integrációs projekt sikerét. Volna néhány konkrét kérdésem. Számomra egyértelmű, hogy a kerítés nem fogja megoldani a problémát. Amikor ezt Magyarország elkezdte, akkor csak eh, azt érték el, hogy elterítették a menekült áradatot más országok felé. Európa a migráció kontinense, fognak is érkezni bevándorlók, a kerítésnek nincsen helye Magyarország, eh, Európában, és én nem látom így a jövőt. Amikor Szlovéniában azt tapasztaltuk, hogy 100-200 ezer ember érkezik, nem volt semmiféle jogszabályunk erre, nem volt új lenyomat, levételi gyakorlat. Hogyan találunk tehát megoldást az emberek visszafordítására? A közelmúltban egyeztettem a szerb hatóságokkal. Ők például új lenyomatokat gyűjtenek, de nem kapcsolódnak az eurodakhoz vagy más rendszerekhez. Miért járunk így el? Hogyan lehet ezeket a gyakorlati kérdéseket megoldani, hiszen ők regisztrálják a menekülteket, de náluk maradnak ezek az adatok. Erre a kérdésre szeretnék választ kapni. Aztán ott van a humanitárius vízum kérdése. A vízumkódex felülvizsgálat alatt áll. Megpróbálunk humanitárius vízumokat is bevezetni, harmonizálni a jogszabályokat. Lehet, hogy több ezer év több ezer ember számára ez megoldás lehet, ahelyett, hogy átkelnének a földközi tengeren, kérhetik a humanitárius vízumot. A bizottság miért nem támogatja ezt a politikai támogatást? Tudom, mi a válasz, de én nekem fontos ez a humanitárius vízum. Több jogszerű módot kell biztosítani az Európába való bejutásra. Szlovákia, Magyarország, ügye a bíróság előtt a kötelező áttelepítése kapcsolatosan, ez is fontos kérdés. Én fontosnak tartom a szolidaritást. Azt látjuk, hogy a legtöbb tagállam nem lép ebben a szellemben, ezért húz szét a Schengeni rendszer. Mi lesz a, biz- a bírósági határozat következménye? Tudnék több mindent is kérdezni, de nem szeretnék, mert biztos mások is akarnak kérdezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Engem is aggaszt a Schengeni rendszer helyzete, és ezért külön fontosnak tartom, hogy a bizottság velünk és alaposan elemezze a helyzetet. A Schengeni szabályok alkalmazása nem jelenti határok, új határok felvonását. A határokkal nagyon is vissza lehet élni, és a egyes tagállamok már el is kezdték ezt, és ráadásul nem is hatékony módszere a terrorizmus elleni harcnak a határok újra bevezetése. Schengen Európa egyik legnagyobb vívmánya, és minden eh, összefogást a frakciók között, ami csak lehetséges, mobilizálni kell a megőrzése érdekében leginkább úgy lehet megőrizni Schengent, hogyha betartjuk a szabályait mindenestül, és üdvözlöm a bizottság ilyen irányú javaslatait. És az entry-exit ellenőrzés rendszerét európai polgárokra is be lehet vezetni, és végrehajtás, végrehajtás. Nem Európának ö, nem működik a rendszere, hanem a tagállami rendszerek nem működnek. A protekcionizmus, a nacionalizmus a probléma, nem Európa a probléma. A bizottság végzi a munkáját, mi is végezzük a munkánkat, még politikai különbözőségeink ellenére is. A fő baj az, hogy a tagállamok nem hajtják végre a közös szabályokat. Ha vannak közös szabályok, amit mindenki elfogadott, és csak a fele a tagállamoknak hajtja őket végre, akkor kinél van a labda? Ki a hibás? Miért Európa hibás? Miért alakult ki ez a helyzet? Azért, mert Európa kénytelen a tagállamok által nem végrehajtott ö, szabályok miatt kialakuló lyukakat befoltozni. Ha a tagállamok nem reformálják meg a rendszerüket, akkor sajnos akkor már tényleg nincs értelme Európának. Teljesen nyitottak a külső határok amikor európai polgárok harmadik országokba mennek, akkor elkérik a dokumentumainkat. Európa miért nem csinálja minimum ugyanezt? Tehát egyetértek a bizottság javaslatával, hogy a Frontexet meg kell erősíteni, mindenki, aki Európába jön, az azonosítsa magát, legyen új lenyomatlevétel, attól, akinek nincsen kellő útlevele, és biometrikus útleveleket kell bevezetni, regisztrálni, és nem csak így ránézésre eldönteni, hogy tényleg az-e valaki, mint amit a fényképen mutat. Én Spinelli kollégával értek egyet, a svédországi helyzetről volt szó, ugye? Nem az alkotmánybíróság dolga. Ez a lagrodet a svéd demokratikus rendszer feladata az, hogy minden javaslatot felülvizsgáljon. Tehát nem jog igazságügyi szervezet, hanem kormányszerv vizsgálja meg Svédországban, hogy egy adott törvényjavaslat összeegyeztethető a korábbi rendelés a felsőbb szintű jogszabályokkal. Nem akarom ezzel védeni a kormányt, csak két dolgot állítok. Svédország az egyik legbefogadóbb ország volt az utóbbi három-négy év során. 160 ezer menekült jön, jött idén Svédországba, ezek közül 32 ezer kísérő nélküli kiskorú. Novemberben csak novemberben minden héten tízezer ember jött. Tehát Svédország az elsődleges célpontja a migránsoknak, és Svédországnak kell minden más feladatot ellátni, amit más tagállamok nem láttak el, a regisztrációt, az integrációt, a munkaerőpiaci elhelyezést, és így tovább. Ebben az a botrányos, hogy a svéd kormány nem mondja el, hogy most már aránytalan ez a nyomás, ami Svédországra nehezedik, és az Európai Parlament nem ismert el, hogy Svédország is segítségre szorul. A zöld, hangsúlyoznám, zöld kormányunk végül is most azt tette, amit a jobb javasolt, ami persze súlyos és szomorú, de azért jutottunk idáig, mert nem történt eh, korábban segítségnyújtás. Svédországnak kénytelen volt, kénytelen volt a kormány bevezetni újra szigorúbb intézkedéseket, a vonatokon, a buszokon ellenőrzéseket. Három év szól a döntés. Elítólag két-hat hónapig lehet maximum ilyesmit bevezetni. Ezt is a különleges viszonyok között maximum két évig lehet ezt meghosszabbítani. Ezt meg kéne vizsgálni, hogy ez mennyire szabályszerű, mit lehet ezzel csinálni, de az helyzetet meg kell érteni. Sargentini asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Amikor a bizottság éppen beszélt, megnéztem az e-mailemet, ugyanis naponta kapunk a tagállamoktól üzenetet, hogy új határ ellenőrzést vezettek be, és nyolc tagállam, Málta, Norvégia, Svédország, Ausztria, Németország, Magyarország van ezek között, és nagyon valószínű, hogy Hollandia, hazám is a német határon bevezeti ezt rendszerszerűen. A rádióban lehetett hallani, hogy holland határőrök átmennek Belgiumba, és a belga területen rádió közlik a holland határőrökkel, hogy kit kell ellenőrizni. Nem európai sötétbőrűek utaznak, a kelet-európai a rendszámuk, stb. stb. És ezeket ellenőrzik a holland határőrök. Belgiumban működő holland határőrök jelzései alapján. Szelektív, és hát teljesen ugye szubjektív ítélet alapján. Nem tudom, hogy ez például mennyire jogszerű. A probléma az, nem az a baj, hogy ez a nyolc ország jogszerűen jár -e el, hanem az, hogy elveszett a Schengen iránti lelkesedés értelem. Néhány héttel ezelőtt az újságok tele voltak a belügyi tanács döntéseivel, hogy állítólag ezek csak ideiglenes intézkedések lesznek, de olyan ö, visszhangot kaptak a sajtóban, hogy ez egy önerősítő folyamattá kezd válni, és ö, a tudósítások csak voltak a helyzeten, pedig a parlament elmondja ezerszer, meg a bizottság is, hogy Schengent meg kell, meg akarjuk menteni, de a gyakorlatban a tagállamokat ez nem nagyon foglalkoztatja, a baj már megtörtént, és egyre kevesebb a lakosságban Schengen támogatottsága. Itt a jövő legnagyobb kihívása az ugyanis, hogy hogyan tudunk majd visszatérni arra a tudati állapotra, hogy legalább a tagállamok ne erősítsék ezt a tudatállapot. Nem tudom egyébként Málta miért ö, nem érdekelt Schengen megtartásában. Máltának nincsenek belső határai, ö, csak külső határai, ráadásul ez tengeri határ. López Aguilárnak adok szót. Köszönöm, elnök úr, Köszönöm, úr megelőlegezte, hogy itt politikai vita lesz, és igen, itt tartunk. Valóban politikai a vita, és ezt jó lenne, hogyha ön eljutatná ezt az üzenetet tőlünk a bizottság legfelső vezetőjének, mert a Schengeni akik rossz állapotban vannak, pedig ez az egész európai tapasztalat történelem egyik legnagyobb vívmánya. Eddig minden felmérés út azt mutatta, hogy az európai polgárok legjobban Schengent szeretik Európán belül. És Schengen beteg. Meghal? Hagyjuk meghalni? Eltűnik? Úgy, hogy a bizottság egyáltalán rákérdezett volna a tagállamoknál, hogy mi a helyzet. Minden határ, új határbevezetés, illetve Schengeni szabály felfüggesztés gyakorlatilag a halottnak adott rugás, a haldoklónak adott rugás. Mindenki különleges körülményekre hivatkozik. És ezeknek se szeri se száma, nem kell most már igazolni sem, hogy ez különleges körülmény lenne. Képesek vagyunk a lakosság felé kommunikálni, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Schengeni vívmányokat megőrizzük. Sokan tényleg az Európán belüli szabad mozgást tartják Európa legnagyobb vívmányának. És ha újra útlevél ellenőrzés, személyazonosság ellenőrzés lesz minden sarkon, repülőtéren, vasutakon, akkor ennek a tükrében a bizottság megteszem mindent, annak érdekében például a szabálysértési eljárásokat elindítja a szerződések értelmében, amihez ilyenkor joga lenne. Hogy a tagállamok valóban csak ideiglenes intézkedéseket vezessenek be, kellően megindokolják őket, és így tovább. És hajlandók vagyunk-e kommunikálni a lakosság felé, hogy ez csak ideiglenes, és nem fogjuk hagyni, hogy állandó maradjon. Vagy pedig hallgatólagosan beleegyezünk, hogy az intézkedések most még ideiglenesnek tűnnek, de valószínűleg állandóak maradnak. Eddig azt ö, sugaltuk, hogy a biztonsági kihívásokat kezeljük. De mintha ennek a kommunikációja gyengülne. Jó lenne, hogyha a bizottság legfelső vezetője is meghallaná ezt a kérésünket. Gerard. Köszönöm, Gerard. Köszönöm szépen. Pekaiszter úr Szerintem a legérdekesebb a felszólalásban az volt, az, amikor azt mondta az elején, hogy a mai vita politikai értelemben kellene megvalósuljon, mert ennek hogy a politikai kérdésről van szó, nem administratív kérdésről Schengen esetében. Szerintem egy picit talán túl optimisták vagyunk. Alapvetően Schengent nagyon is támogatom, és úgy gondolom, hogy ha Schengen összedől, akkor majd az euró követi, és aztán az Európai Unió dizlokálódik szétesik. Tehát ezért nagyon fontos számomra Schengen. De miből is áll Schengen? A külső határok ellenőrzéséből és a belső szabad mozgásról. Nos hát gondolkodunk el, hogy hogyan is látják ezt a helyzetet a tagállamokban az átlagemberek. Hogyha azt mondjuk nekik, hogy van egy külső, pia, külső határ, amit ellenőrzünk, és ettől függetlenül 1,5 millió illegális határátlépés történt. Most ez hogyan egyeztethető össze? meg akartuk a belső, a szabad mozgást őrizni, rendben van, de ugyanakkor azt hallottuk, hogy, Magyaror, hogy Magyarország, Németország, Franciaország, Hollandia, Svédország visszaállítják a belső határok ellenőrzését, és azt látják a képeken, hogy szöges drótot teszünk a külső határokra. Azért ez mit jelent az emberek kollektív tudatában a szöges drót? Ezt ne felejtsük el. Nagyon komoly a helyzet. Nem lehet csak bürokratikus választ adni, ezért politikai válaszra van szükség. Nézzük most a külső határok ellenőrzésére esetét. két hotspot valósult meg eddig, nem tudjuk, hogy ezek hogy működnek, 7 vagy 8 kellene majd megvalósuljon, de nem tudjuk objektíven, hogy hogyan fognak ezek működni. De van egy másik alternatíva is, ami azért eléggé ütős volt, Fájon asszony is utalt rá. Kanadaiak 25 ezer bevándorlót vagy menekültet fogadtak be. Egy légi folyosón keresztül elhozták őket, és elviszik őket magukhoz repülőn. Nekünk is ilyen jellegű megoldást kellene gondol, tehát ebben kellene végig gondolnunk a helyzetet, hogyha a menekültek számára nem vagyunk képesek egy legális, rendezett bevándorlást biztosítani, akkor továbbra is ez a káosz helyzet fog kialakulni, és az emberek úgy fogják látni, mintha mindenki bejöhetne Schengenbe. Tehát nagyon fontos az, hogy a menekülteket befogadjuk. Teljesen mindegy, hogy ezt most humanitárius vízumrendszeren keresztül, vagy hogyan akarjuk megvalósítani. Öster úr azt mondta, hogy a vízumrendszerben a, a mm, menekült vízumok nem kellene ott legyenek. De hát akkor hol? Akkor mégis hol? Tehát nagyon fontos az, hogy legális bevándorlási útvonalakat hozzunk létre a menekültek számára, mert különben teljes mértékben destabilizáljuk politikai értelemben a társadalmakat. Második kérdés. Szerintem koherensen kellene politikai szempontból megközelítenünk ezt a kérdést. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan nézett ki a határellenőrzés Hát a franciák például a terrorista cselekmények napján lezárták a határokat, aztán mégis Belgiumból, Belgiumba visszajöttek ezek a terroristák, tehát miért volt ez így? Azért, mert nincsen szisztematikus ellenőrzés a külső határokon. Az európai személyekre gondolok, azokra, akik szabadon mozoghatnak. Nos, hogyan fogjuk megtalálni ezeket az embereket, hát adatbankokat kell létrehoznunk. Mi történt? Nem értjük, amit mond uram, nem értjük. A szocialisták, azt, ön azt mondta. Ne haragudjanak, terroristákat akartam mondani, nem szocialistákat. Hát akkor a elnézést kérek, nem akartam a terroristák a szocialistákkal összekeverni. Na de, hát itt a lényege annak, amit mondani akartam. Az európai emberek, állampolgárok ellenőrzéséről van szó. Tehát terroristák, terroristákat kellene megtalálnunk. Amennyiben ezt akarjuk, akkor megfelelő adatbank adatcserére van szükségünk hogyha van egy közös adatbank, és nem tudjuk, hogy kik a külföldi harcosok, akkor semmi értelme az ellenőrzésnek, most azért őszintén szólva. Ne haragudjanak, hogy csúnyán beszélek, de hát ezzel csak az embereket fogjuk zaklatni. Ennek semmi értelme ebben a formában. az Europolon belül ugye terrorista ellenes elhárított csoportot akarunk létrehozni, és főként a külföldi harcosokkal kapcsolatban. No de ugyanakkor az Europol információs rendszeréhez nem férnek majd hozzá a határőrök. Hát akkor mi értelme van ennek így? Hogyha a bizottsági dokumentumokat elolvasom, nagyon jó dokumentumok ezek, de mégis megoldásokat nem kínálnak azokra a problémákra, amelyekkel most meg kellene küzdenünk. Itt administratív választ nem lehet adni, politikai, technikai válaszokra van szükség, és még egyszer elnézést a szocialistáktól. Elfogad. Elfogadjuk a szabadkozását, Gerard. Nem tudom, honnan jött ez a képzettársítás, de inkább ugorjunk. Dean, please, you're next. Sí. Igen, nagyon sok minden elhangzott, valóban politikai döntésről van szó. A Schengeni rendszer az unió alapja, hiszen először a, az áruk mozgása, aztán a tőke, és végül az emberek szabad mozgását is sikerült megvalósítanunk. Ellenő, el, tehát el kell mondanunk újra a tagállamoknak, hogy nagyon fontos Európa száma, számára ra az, hogy az emberek is szabadon mozoghassanak, ne csak az árucikket. Még nem történt utalás valamire, ami engem nagyon sokkol, de Magyarországról beszélünk sokat, de azt hiszem, hogy Magyarországot olyan szempontból is ki kell pécéznünk, hogy, azok, hogy bebörtönzi azokat a menekülteket, akik nem hajlandóak visszamenni Szerbiába. Tehát itt a Genfi egyezmény megsértéséről van szó, ami tovább mutat az európai jogszabályokon, tehát itt a nemzetközi jog megsértéséről van szó. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy Strasbourgban hogyan történt a szavazás a hetes cikk alkalmazásával kapcsolatban, hiszen Orbán Viktor és Magyarország ellen ezt életbe kellene léptetnünk, ugyanis az, amit ő a menekültekkel tesz, az teljesen botrányos. És itt az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is fontos az, hogy lássuk, hogy hol van a felelősség. Egy nagyon egyszerű elvet kellene ö, bevezetni, hogyha valaki betartja az EU-s jogszabályokat, rendben van, de amennyiben ezekkel valaki túllép, hát akkor még semmi keresni valója nincsen az EU-ban. És ez minden politikai frakció, minden politikus esetében mindenki majd le tudja vonni a következtetéseket, és akkor még Dániát nem is említettem, aki viszont elveszi a menekültek vagyontárgyait. der Kommission sehr dankbar, dass Kostner sehr ganz... Világos, hogy eh, nem a Schengeni rendszer a probléma, hanem a Dublini szabályok és be nem tartásuk. Tehát Dublin helyett kell kitalálni valamilyen más beutaztatási rendszert. Évek óta beszélünk már a humanitárius vízum kérdéséről, és ez nem ment túl soha az intellektuális elméleti egyeztetések szintjén. Antonio Guterres biztons, bevándorlási biztos szerint a származási országokon múlik sok minden, és nem csoda, hogy a jelenlegi helyzetbe kerültünk. Hazamban ez nagyon élesen fogalmazik, gódik meg, sok meglepetés ért minket, és százezeres nagyságrendben maradtak emberek védelem nélkül a első nagy lelkesedés után az első naptól kezdve arra próbáltam koncentrálni, hogy Németország a határaival hogyan működik együtt. 8000-en legalább ö, ö, illegálisan léptek be Ausztria felől. 80 ezer ö, embernek ö, Németország képes elhelyezést biztosítani, hiszen tízszer ekkora létszámot is tudhatna egy ekkora ország kezelni. Sajnálatos, hogy Európában nincs elég szolidaritás, hanem minden ország egy másik szomszédországnak próbálja tovább passzolni a problémát, és az, hogy újra vannak határellenőrzések, annak viszont nagyon sok, és sokkal több negatív hatása, mint pozitív hatása van. Összenőtt régiók, ahol a napi szintű együttműködés, gazdasági tevékenység élénk volt, most hirtelen attól szenvednek, hogy sokórás dugók alakulnak ki, ebből gazdasági kár keletkezik, sőt egészségügyi problémák is felmerültek, nem tudták kezelni ezt a helyzetet az adott régiók, és ez az együttélés minőségét egyből érezhetően lerombolta. Európa polgárai eh, Schengen óta abból indulnak ki, hogy eh, nincsenek határok, és ha hirtelen vannak megint, azt nem is tudjuk kezelni. A bizottságtól már másodszor halljuk azt, hogy eh, egyre bonyolultabb és nehézkesebb a határellenőrzés. Mi ennek az oka, miért nem tesz valamit a bizottság? Um, Köszönöm. Barbara Spinellivel lezárom a felszólalók listáját. Ská Keller következik. Volna néhány kérdésem a bizottsághoz, és néhány észrevételem is. Kérdés. Románia, Bulgária említése került, sok éve beszélünk erről a kérdésről, még nem oldódott meg. for the commission is a couple of direct questions to you. A bizottsághoz szeretne Keller asszony néhány kérdést feltenni. Akkor előről kezdem. Romániával, Bulgáriával kapcsolatosan volna egy kérdésem említette ezeket az országokat, évek óta vita zajlik erről a kérdésről, hogy felvegyék ezt a két országot Schengenbe. Amennyire tudom, nincsen ennek objektív akadálya Bulgária, Románia felvételének, ezért érdekelne, hogy hogyan állnak a tárgyalások és hogy várhatjuk-e, hogy a két országnak hamarosan kitűznek egy csatlakozási dátumot. Jó lenne tudni, hogy igazából mi történik a határokon, milyen fajta ellenőrzések, például útlevél ellenőrzés, vagy konkrétan mi történik. És aztán aki a kerítésekkel kapcsolatosan Tanya is említette, és, és mások is, van-e egyfajta úti terv, vagy ütemterv, a kerítések lebontására. Említette, hogy különböző feladatok, célok mentén zárják le a határokat. Az egyik kifogás, amit használnak a Schengeni határok lezárására, ez egyfajta politikai fenyegetés a tagállamokkal szemben. Nem tudom, hogy ez mennyire hasznos Szerintem ez nem jó ok arra, hogy lezárjuk a Schengeni határokat, de mivel úgy tűnik, hogy ez a politikai divat most, ezt sajnálatosnak tartom, vagyis, hogy fenyegetésnek használják ezt bizonyos tagállamokkal szemben, és vannak más tagállamok, akik pedig nem teljesítik kötelezettségeiket, például az áthelyezéssel kapcsolatosan. Ilyenkor pedig ezt a kérdést egyáltalán nem hozzák fel. Talán, hogyha betekintést kaphatnánk az egyeztetésekről, a tanács vagy a bizottság tárgyalásairól szeretnénk tehát megtudni valamit. Köszönöm. Köszönöm, Anna Gomes. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a legfontosabb felelősség a tagállamok felelőssége, de a bizottságnak is van felelőssége ebben a kérdésben, és ahogy a más kollégák is elmondták, nem arról van szó, hogy egy funkcionárius megközelítése van szükség, egy politikai megközelítésre van szükség a, a bizottság részéről. A bizottság a szerződések őre, az Európai Unión, Unió motorja. Hogyha a bizottság nem foglal politikaiak állást, például nem utasítja rendre azokat a tagállamokat, amelyek nyilvánvalóan megszegik kötelezettségeiket a Schengeni rendtartás végrehajtásában, de nem csak ebben. Mert ha ez most kifogás a terrorizmus elleni harcban, akkor nagyon sok más kötelezettségvállalás is van, amelynek bizonyos tagállamok nem felelnek meg, vagy legalábbis ezeket nem veszik komolyan. Ezt a bizottságnak ki kell mondania érthetően és hangosan, és meg kell mondani, hogy ki az, aki nem teljesít a tagállamok között. Ez a mi feladatunk is, de nagyon nehéz ezt elvégezni, amikor igazából nem látjuk, hogy a bizottság ezt megtenni ellenkezőleg megdöbbentett múlt héten, amikor Timmermans úr, aki egyébként az én politikai családomat képviseli, eljött hozzánk, hogy elmagyarázza, hogy mi az új határ igazgatási szabályok mögött az ennek a logikája. És pontosan ezt tette ő is, összemosta a terrorizmust és a menekültek ügyék. Nem vagyok egyáltalán naív, és tudom, hogy sok lehetőséget ad a bevándorlási hullám a terroristáknak is, de vannak más lehetőségek is, amelyekről egyáltalán nincsen szó, a tagállamok és a bizottság nem beszélnek erről. és a szélsőségesek, az Európa ellenesek számára ez nagyon hasznos, hogy összemossák ezt a két jelenséget. Soha nem lehet minden centiméterét ellenőrizni a külső határoknak. Ezt nem tudjuk elérni, nincs annyi ember, aki erre hadra fogható. Az ellenőrzéseket egyébként is csak valamiféle ösztöre hivatkozva végzik, szerűen. Nagyon súlyos kérdések merülnek fel, a bizottságnak kell az elsőnek lennie, aki rámutat arra, hogy egyetlen megoldási, intelligens megoldási mód van Schengen megmentésére. Schengen nagyszerű eszköz, Schengen nem a probléma. Tehát az egyetlen megoldás a megmentésére, hogyha biztonságos, jogszerű útvonalakat alakítunk ki, akár humanitárius vízummal, megfelelő befogadással, stb. Hiszen úgyis jönni fognak ezek az emberek. Én portugál vagyok. Amikor nemzeti határ ellenőrzések voltak, akkor is több mint egy millió ember elhagyta az országunkat hogy más országokban dolgozzanak Európában. Úgyhogy mindenki, aki jobb életet akar, ezt meg fogja kockáztatni. A legfontosabb motivációnk az életek mentése. Miért nem szervezzük így az erőfeszítéseinket, és miért nem eh, szervezünk jogszerű, biztonságos útvonalakat eh, regisztrációval? Nagyon örülnék, hogyha a bizottság amellett érvelne köz, velünk együtt a parlamenttel, hogy ezt hozzuk létre. Én ezt nem látom. A bizottság nem mutat rá a tagállamok érvelésének ellentmondásaira. Ők megpróbálnak a szélsőséges jobboldalnak udvarolni, úgymond, és a szélsőséges baloldalnak Európa ellenes napirendel és érveléssel a szervezett bűnözés számára is megoldás lehet a menekültek belépni Európába, de erről senki nem beszél. Inkább az embercsempészek hálózatait gazdagítják ezek az intézkedések. A bizottság teljesen megfeledkezik az úgynevezett aranyvízum programról. Én például, hogyha terrorista volnék, olyan könnyű volna állampolgárságot vállalni az Európai Unióban. Felháborító, hogy a bizottság teljes mértékben eltekintettől. Hát tudom, hogy amikor az aranyvízumhoz érkeztünk, akkor már eh, lassan lejár az idő, vagy vége a vitának. Ilyen módon eh, a gazdagok számára könnyű állampolgárságot szerezni, a szegények számára pedig nem. Guterres úrat idézném az ENSZ menekültügyi főbiztosságától. Ő is elmondta, hogy túl keveset tesz az EU, és túl későn, és eh, véleményem szerint még rosszabb a helyzet, mert eh, a szélsőségesek eh, malmára hajtja a vizet az EU azok számára, akik kerítéseket építenek és elkobozzák a menekültek ékszereit, ami visszahozza a legrosszabb rémálmainkat. Eh. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egyre inkább elszabadulnak az szélsőséges érzelmek ebben a teremben, de a bizottságnak meg kell gondolnia, hogy mik a legfontosabb kérdések az Európai Unió számára. Szeretnénk, hogyha a bizottság jelezné a tagállamoknak, hogy mi az a szabály, amit nem szabad megszegniük. Szeretnénk, hogyha a bizottság diplomatikusan ezen dolgozna, Tudjuk, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, a tagállamok egyre önzőbbek, de vannak határok. Ezeket a határokat, ezeket a vörös vonalakat meg kell határozni. Itt, bizottság, itt biztonságos útvonalakról, humanitárius vízumról beszélünk, ez abszolút szükséges, semmi más nem történik, a rendszereink szétesnek, mert nem tesszük meg azt, ami szükséges az európaiak biztonsága számára, és hogy humanitárius kötelezettségvállalásainknak is eleget tegyünk. A bizottságnak meg kell követelni ezeknek a határoknak a betartását. Vannak olyan határok, amelyeket nem lehet átlépni, és ebben az erőfeszítésben támogatnánk a bizottságot, hogy elvégezze a munkáját. Köszönöm. Köszönöm. Tomasz. Köszönöm szépen. Elnézést kérek Anna Gomez-től, de a következő megjegyzést szeretném elmondani. Nagyon szép az, hogy valaki pont Portugáliából illeti kritikával az aranyvízumokat. Nos, hát azért ezt nem tudtam szó nélkül hagyni. Az biztos, hogy Portugália megmutatta nekünk, hogy hogyan is néz ki ez a szép aranyút, de azért legyünk most konkrétabbak, ami a az adatbázisokhoz való hozzáférést illeti. Egyetértek Depre barátunkkal, hiszen tegnap már az Europol adat bázisából 1700 külföldi harcost azonosítottunk, ebből több mint 500 belga volt. Nos, hát Franciaország, az Egyesült Királyságban ugyanezeket a számokat tapasztalhatjuk, talán Franciaországban valamivel kevesebbet, de azért legyünk őszintén. Mit tentünk az elmúlt egy évben ezzel? Itt van a belépés a Schengeni területre, mindenki számára biztosítjuk, gyönyörű az határellenőrzünk, de amikor az információt nem osztjuk meg egymással, és amikor nem bízunk meg a, tulajdonképpen a saját családunkban, akkor sem értelme az egésznek. Önök politikai nyilatkozatot akartak, tessék itt a politikai nyilatkozat, amennyiben jövőre ugyanerről fogunk beszélni, akkor ugyanezt a megjegyzést el fogom mondani, és elképzelhető, hogy akkor már 20 ezer külföldi harcos neve szerepel majd ezen a listán. Csodálatos az, hogy Franciaország és Luxemburg határán rendőrök ellenőrzik a dokumentumokat, de hát tulajdonképpen csak rá pillantanak, aztán visszaadják, és szép jó utat kívánnak nekünk. Ez csak show, műsor, ez semmit sem fog megváltoztatni. A terroristák, amennyiben ilyen módon le ellenőrzik őket, hát kinevetik az egészet, semmi értelme. Schengen az én számomra a mozgás szabadságát jelenti, és semmi sem fontosabb ennél. Csehországból érkeztem, és emlékszem még azokra a napokra, amikor a falakat, a kerítéseket néztük, amelyek Ausztriától és Németországból választottak el bennünket, és ugyanazt mondták nekünk a kommunista politikusaink, hogy a jó oldalon állunk, de mi mégis kizárva értük kizárva éreztük magunkat. Ugyan egyéb a helyzet Kubában is, mindenki láthatja, hogy milyen az élet a, a kerítések mögött. Ami Magyarországot illeti, itt egy kicsit azt látom, hogy mindig kritizálunk valakit, bűnbakot keresünk. Káléban lehetnénk ugyanennyire kritikusak, ott is vannak ugyanígy falak, illetve drótkerítések, de nem ez a cél, hanem inkább a jó gyakorlat cseréje, és inkább jó példával járjunk elő. Ami a humanitárius vízumokat illeti, egyetértek száz százalékban azzal, ami elhangzott ezzel kapcsolatban, azonban hány ilyen vízum ma tudunk egyetlen kiadni? melyik kormányok hajlandóak egyáltalán kiadni ilyen vízumokat. Én nekem úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban, mintha nem lenne előrelépés. Már egy egész éve erről beszélgetünk, és még emlékszem is az önnek az egyik első beszédére, amikor egy javaslat talált elő ezzel kapcsolatban. És továbbra is csak szép szavak maradtak, de semmi sem történik. Valamit tegyünk konkrétan, mert különben állandóan csak üres szavakkal fogunk dobálódni. És az utolsó gondolatomat már el se fogom inkább mondani. Köszönöm szépen mindenkinek, szép délután kívánok. Köszönöm szépen. Bárbara Spinelli az utolsó felszólalónk. Köszönöm szépen. Én azt szerettem volna elmondani, hogy én is nagyon aggódom, amiatt, hogy a bezárkózás egyre inkább eluralkodik, egyre többen felfüggesztik a Schengeni határokat, és az is nagyon meglep, hogy milyen könnyen képesek a bizottság vagy a tanács részéről Schengenből való kizárással fenyegetőzni. fenyegetőzni. A hotspotok sem úgy működnek, ahogy, ahogy azt mi szeretnénk. De ugyanakkor nem szeretném, hogyha mindig csak a határok lezárásáról beszélnénk, hanem jó lenne, hogyha arról is szó esne, hogy bizonyos kormányok, vagy akár az unió is ki akarják válogatni a nemzetiségek szerinti, vagy akár a menekültek vallására nézve is filtereket akarnak beépíteni a rendszerbe. Ez pedig szerintem nagyon-nagyon aggasztó. Ez történik a balkáni útvonalon, és ebből a szempontból egyébként egyet is értek Anna Gomessel. Bizony, a tagállamoknak ott van a felelőssége, de ugyanakkor a bizottság a szerződések őre, tehát ezen keresztül az alapjogúi karta őre is, ezért is felelős a bizottság. Ezt a felelősséget pedig nem háríthatja el. És aztán még egy gondolat Korásza Bild kollega felé szeretném megköszönni, hogy engem ki öm, igazított, Svédországról szólva, ugye itt a, az alkotmánybíróság felszólalt, de nem erről volt szó pontosan valóban, nem jól értelmeztem a helyzetet, ez egy külső tanácsadó testület volt. Ugyan a ugyan, ugyanis azért tévedtem, mert nagyon hasonló a szerepköre ennek a testületnek a más országokban az alkotmánybíróság működésért, tehát külső ellenőrzés a jogszabályokon. Köszönöm szépen kollégák! Nos, ezzel a vitával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy mindenki nagyon lát, jól látja a helyzetet, jól ismeri a helyzetet, de ugyanakkor mindenki szívből beszélt, és elnézést kérek, de ugye nem szeretnénk, hogyha megint ugyanaz történne, ami korábban, hogy újabb és újabb osztályvezetőkkel beszélünk a az Európai Bizottság részéről, és nincs egy megfelelő nyomon követés. A koordinátorok kell, hogy találkozzanak ezzel a jelentéssel kapcsolatban, nem csak azért, mert ez egy fontos téma, hanem a 70-es cikk miatt is. Tehát azt szeretném kérni, hogy a koordinátorokkal tudjunk majd összeülni ebben a témában a jövő év legelején, és a 17-es cikkkel kapcsolatban a bizottságtól is azt szeretném kérni, hogy ezt fontolja meg, és az értékelő jelentést külön még tárgyaljuk meg még egyszer koordinátori körben is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólását, de Kloister úr következik, amennyiben választ akar adni. Tudom, hogy itt nagyon politikai, egyre inkább politikai dimenziókat ölt ez a téma, mert láttam azt is, hogy erre ön is utalt, ez számunkra is egy folyamatban lévő ügy. Uh, köszönöm, elnök úr. Először is a politikai üzenetet vettük, és majd főnökeimnek továbbítjuk. Ami a számos egyes kérdést illeti, köszönöm őket, főleg az új Schengen értékelő mechanizmusra vonatkozóan. A látogatásaink beszámolóit a parlamenttel megosztottuk, és mivel ezek eh, korlátozott hazaférésű anyagok, ezt a LIBE titkárságának adtuk át, és az önök szabályai szerint megtekinthetők, Tehát teljesen készek vagyunk minden adat megosztására önökkel. Ami a kerítéseket illeti. Az egyik képviselő nekünk tulajdonít egy véleményt, hogy szerinte az EU szabályok egyike sem tiltja meg egy tagállamnak, hogy milyen eszközökkel, például kerítéssel védi a határait. De ha a külső határon egy tagállam kerítést épít, akkor is ö, ö, be kell tartania a non-refoulement követelményeit, a Schengeni szabályokat, tehát a visszatérítési szabályokat, hogy aki menekültként érkezik, azt be kell fogadni, és meg kell vizsgálni mindenkit ilyen szempontból. A belső határokra való kerítésépítés még kínosabb és kényesebb kérdés, mert ez már egy eleve ellentétben áll a Schengeni szabályokkal. A, a belső határokat bármikor, bárhol átjárhatóvá kell tenni. Ha itt valaki fix infrastruktúrát állít föl, és ellenőrzéseket vezet be, akkor ezzel jogsértést követel, a Schengeni szabályokat sérti meg. Ugyanakkor a szlovén ausztriai osztrák határon láttam, hogy például ideiglenes kerítést állítottak föl, nem a határátlépés megakadályozására, hanem a migránsok terelése érdekében, hogy ellenőrizhető legyen a befogadásuk. Ez más kategória. Ami a különböző bizottsággal kapcsolatos felvetéseket illeti, igen, nekünk adott esetben szabálysegési eljárás kell indítanunk, és ezeket el is indítjuk szerűen, például Magyarországgal szemben vizsgáljuk azt, hogy Görögország mennyire felel meg a Schengeni bevándorlási vívmányoknak, tehát végezzük a dolgunkat, de azért azt is tudni kell, hogy a szabálysértési eljárások nagyon hosszú időt vesznek igénybe. Ha bíróságra kell menni esetleg miattuk, az évekkel is elhúzhatja a folyamatot, és éppen ezért a bizottság emellett egy másik konstruktívabb megoldást is, modellt is követ. Például a hotspotok kapcsán a jobb koordinációhoz megpróbáltunk aktívan hozzájárulni a hatóságokat, egymással összekötni, és a korrekt végrehajtás körülményeit lehetővé tenni. Tehát nem vagy-vagy követjük a két eljárást, hanem párhuzamosan mind a kettőt alkalmazzuk. Ami a humanitárius vízumot illeti, ez ugye nem az én kompetenciám, ezt majd a vízumos kolléganőnek adom át, de azt mondani, hogy a bizottság nem tesz semmit, az nekem túlzásnak tűnik. Van, aki humanitárius vízumnak hívja ezt, van, aki visszatelepítési dossziénak. Igenis dolgozunk ezen, nagyon is intenzíven. Jelenleg is van gyakorlatias megközelítéssel, végrehajtással a resettling, resettlingnek. Nem tökéletes, nem teljes körű talán ez, de mindenképpen működik. Felmerült az ideiglenes ellenőrzések bevezetési határadével kapcsolatban. A két és a hat hónap a jelenlegi szabály ennyi időre vezethet be unilaterális módon egy tagállam ellenőrzést a határain, ha azonnali fellépésre van szükség, vagy ha tervezett ez a fellépés. A két év csak nagyon speciális esetben érvényes, hogyha egy Schengeni elemzés azt mutatja ki, hogy súlyos hiányosságok vannak a külső határok védelmében, és ha egy tagállam nem lép föl kellőképpen. Ilyenkor a bizottság akár javasolhatja is a tanácsnak, hogy az érintett országnak engedélyezze a belső határ védelmét maximum két évig, de csak addig, amíg a külső határt védő ország úgynevezett non-actionben van. Ez hat hónaptól leghosszabb ideig, két évig hosszabbítható meg. Folyamatos felülvizsgálat mellett. Ami a rendőrségi ellenőrzéseket a határok környékén illeti, itt szó sincs arról, hogy rendszerszerű határellenőrzést vezettek volna be a tagállamok. A rendőri ellenőrzést Schengeni rendszeren belül bármikor lehet határ közelben is végezni. Erről sokszor volt már vita, hogy ezek a rendőrségi ellenőrzések mennyiben határ ellenőrzések. Ez egy definíciós kérdés, de ez egy esetenként ítélhető csak meg. Ami a külföldi szocialista harcosok ügyét illeti, azt javaslom, hogy a célzottabb javaslat kapcsán vitassuk majd meg ezt, hogy milyen adatbázisokat kellene egyáltalán megemlíteni a bizottsági javaslatban, és adott esetben, hogy ez a szabad EU polgárok mozgását mennyiben vagy korlátozná egyáltalán. És Bulgáriával, Romániával kapcsolatos kérdések is voltak. Nem tudok arról, hogy itt előrelépés történt volna. Sajnos belső információkat nem adhatok, de nem azért, mert nem akarok, hanem mert magam sem rendelkezem ilyenekkel. Tehát először szerintem az előző problémákat kéne megoldani, és aztán lehet a Schengeni övezet bővítéséről beszélni arra vonatkozóan, hogy a tagállamok mit tesznek a határ ellenőrzés területén, utalnék azokra a levelekre, amelyeket a bizottság az Európai Parlamentnek minden alkalommal kiküldött, amikor egy tagállam jelezte, hogy határ ellenőrzést kíván bevezetni, Ezek a levelek tartalmazzák a, az intézkedések valamennyi részletét, és ezeket rendszerszerűen küldjük el az Európai Parlamentnek. Azt hiszem, hogy ezzel akkor végül is válaszoltam minden kérdésre, valamit kihegytem volna, hát akkor is bármikor elérhető vagyok. Tévedni emberi dolog. Azt hiszem, leszögeztem már az elején, hogy nem tudok itt minden kérdést megválaszolni, de jó volt hallani ezeket az irányokat. A 70-es cikk alapján nekünk nem csak lehetőségünk, hanem kötelességünk is az országonkénti vizsgálata a helyzetnek, és ilyen értelemben ezek a fontos jelentések, amelyeket január elején megkapunk, illetve írunk, ezek fontosak lesznek. Van egy külön szakbizottságunk, amely csak ezzel, ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, folyamatosan aktualizálja az, az adatait. Első januári ülésünkön erre majd sor kerül erre a részletes vitára. Köszönöm a kollégáknak, hogy információkkal szolgáltak, és magam is csodálkozom, hogy mennyire szorgalmasan dolgozunk itt még karácsony előtt egy nappal is. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ennyire áldozatkészen itt voltak. Mindenki megérett most már a karácsonyra. Reméljük, hogy szocialista harcosok nem fognak betörni közben a Schengeni határokon. Akkor ezt a témát letudtuk. Most akkor Röviden még a többi témánkról is kell szólnunk. 9-es pont, hálózatos információ, háromoldal egyeztetések zajlanak. Jelen Bechternek a vívője, ha erről röviden beszámolna nekünk, azt megköszönnénk. a hálózati információk biztonsági vonatkozásáról. Decemberben volt oldal egyeztetés, Jan, tiéd a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, aki még mindig kitart, és meghallgatja, hogy a hálózat és információbiztonsági jelentéssel mi a helyzet. Én voltam a Libe előadója, és követtem egészen végig ezt az erőfeszítést. Nagyon jó, hogy megpróbáljuk ezt véglegesíteni, ezt az irányelvet. Elég sok időt vett igénybe, nem azért, mert a parlament lassan dolgozott volna, hanem a tagállamok lassúsága miatt, illetve vonakodása miatt elsősorban az információ megosztása tekintetében. Ugyanez a probléma, amit látunk a rendőrségi környezetben és az információval kapcsolatosan, ami a biztonságot illeti, nagyon gyakran előfordul, hogy hiányzik az akarat, a bizalom az információ megosztásban a releváns hatóságok között, a biztonság, az informatikai biztonság tekintetében, ami az érzékeny infrastruktúrákat illeti. Minden esetre ez az irányelv lesz az első koordinált erőfeszítés az eh, intézkedések koordinálására. Nem volt elég ambíciózus ez az erőfeszítés, és az ambíció hiánya vezet oda, hogy ez a helyzet előállt, talán még többet kell ezen dolgoznunk a jövőben. Különösen olyan területeken, ahol nem csak, hogy a hatály korlátozott a kritikai infrastruktúrára és a releváns technológiákra ebben a hatályban, vagyis vissza kell majd később térnünk erre. Jelen pillanatban jó, hogy van egy első koordinált megközelítés arról, hogy hogyan hozzuk létre a, az informatikai biztonságot a kritikus infrastruktúrákon. Volt egy nagyon érdekes pont a tárgyalásokban, az adatvédelem kérdése nagyon vitatott volt. Két nagy kérdés van, amiről sokat beszéltünk a tárgyalások során az előadónak, az IMKO-nak köszönhetően, és a tagállamok végül is elfogadták az álláspontunkat, vagy az érvelésünket. Az adatvédelmi vívmányokkal kapcsolatosan ezekre hivatkozást kell tenni az irányelv egészében, amikor a személyes adatok védelmének normáira gondolunk. Ezt tehát sikerült elérni. A második pedig, hogy van egy jogsértési illetve biztonsági hibákról történő értesítési kötelezettség ebben az irányelvben. Emellett, hogyha személyes adatokról van szó, akkor fontos, hogy adatvédelmi jogsértési értesítést adjanak az adatvédelmi kereteken belül, hogy az adatvédelmi hatóság is tudatában legyen az esetleges problémáknak. Bízhatunk a szakbizottság nevében is a sikerben. És amit fontos még tudni, a kezdetekkel összevetve a bizottsági javaslat, amikor útjára indult azzal összehasonlítva, most már vannak szabályok, normák digitális tartalomszolgáltatók vagy szolgáltatás nyújtók számára is. A tárgyalások során mindenki tudatában van már, vagy rájött, hogy itt is ez is nagyon fontos szempont a kritikus infrastruktúrák szempontjából, de más és más a megközelítés az általános védelmi szint tekintetében, már ami a hálózat és információs biztonságot illeti, ahol minimális harmonizációra kell törekedni, a tartalomszolgáltatásnál pedig maximális harmonizálásra. A védelem szintje nem túl magas ezen a szinten, ezen a területen, ezért ezt figyelembe kell venni a további áttekintésben. A digitális szolgáltatók szerepe egyre jelentősebb a kritikus infrastruktúrák területén is. Végül, de nem utolsó sorban, ami az ütemezés tervezését illeti, a megállapodás az IMCO valószínűleg január 14-én fogja ezt jóvá hagyni, az ütemterv szerint, és azután a plenáris ülés később tárgyalja ezt a szöveget. 27 <clears throat> hónappal a hivatalos labban való megjelentetés után lépnek hatályba a rendelkezések, és úgy gondolom, hogy nagyon sok időre lesz majd szükség a nyelvi ellenőrzéshez is. Szerintem valamikor tavasz magasságában kerül plenáris elé ez az ügy. Köszönöm szépen, nagyon érdekes és fontos munka volt ez, amit az IMKO bizottsággal közösen végeztünk. Felmerültek bizonyos kérdések az online eh, titkossággal, vagy magánéletvédelmével kapcsolatosan. Biztos nem tudott mindenki ott lenni, de nagyon fontos lépés volt ez. Az IMKO bizottsággal sok volt a, az együttműködés ezzel kapcsolatosan. Nagyon sok időt vett ez igénybe, nagyon állás vagyok minden résztvevőnek a munkáért. Nem tudom, van-e még valakinek mondani valója ezzel kapcsolatosan. Ha nem, akkor köszönöm szépen a jelentést a oldalú egyeztetésről. Utolsó előtti pontunk egy bizottsági jelentés a viszonosság hiányáról bizonyos harmadik országokkal a vízumpolitika területén. Ennek a viszonossági mechanizmusnak fontos része, hogy minden EU állampolgár ugyanolyan jogokkal utazzon vízummentesen bizonyos harmadik országokba. A mechanizmus bizonyos lépéseket tartalmaz, amelyek a vízummentesség felfüggesztéséről is rendelkezhetnek, hogyha a viszonosság nem érvényesül. A bizottsági jelentés két területen fogalmaz meg intézkedéseket Brunei, Ausztrália, Kanada, Japán, az Egyesült Államok vonatkozásában. A harmadik jelentés konkrét jelen lépéseket fogalmaz meg, a bizottság kérte a illetve most úgy döntött, hogy nem hoz bizony, konkrét intézkedéseket a felfüggesztés tekintetében. A kongresszus azt vizsgálja, hogy a terrorista támadások hogyan változtatnak ezeken a szabályokon, például ha bizonyos személyek meglátogattak harmadik országokat, olyanokat, mint Irak vagy Szíria, akkor az ő esetükben nem adná ki az amerikai vízumot, ez már a viszonosság sérelme. Most a bizottság képviselőnek adná meg a szót, hogy tájékoztasson minket a helyzetről, a fejleményekről, utána pedig megadnám a szót azoknak, akik szólni szeretnének. Belinda Pike a belügyi főigazgatóság képviseletében van jelen. Köszönöm. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy itt lehetek. Az Európai Bizottság szeptemberben jelentett arról a helyzetről, hogy a kölcsönösség hogyan valósul meg, vagy nem valósul meg. Azóta a harmadik jelentés felülvizsgálatára is sort kerítettünk, és itt most a jelentéseket ismertetném. Nézzük meg azt, hogy a, hogyan működik a kölcsönösségi mechanizmus. Az első hat hónap, illetve hogy hat hónaponta kellett ideiglenes intézkedéseket megalkotnunk, most a harmadik jelentést adtuk ki november 5-én, és egyelőre a vízum kötelezettséget nem állítottuk vissza. Nézzük a mechanizmus második fázisát, a nem kölcsönösségi helyzetet 2016-ban jár le. Ekkor tulajdonképpen ez a két éves határidejét jelzi a kölcsönösség megszűnésének, Nos, hogy ez megvalósul, akkor az Európai Bizottság 12 hónapra felhug, felfüggesztheti a, a harmadik országokkal szembeni állampolgárok számára biztosított vízummentességet. Az Európai Bizottság három jelentést fogadott el a vízummentesség felfüggesztésével kapcsolatban, azért, mert a tagállamok nem kértek tőlünk ideiglenes intézkedéseket de azért nézzük a, ezekkel az országokkal szembeni helyzetet. Ausztrália, Horvátország és Románia kapcsán öm, emelte fel szavát a a, tehát a kölcsönösség megvalósulása esetén Ausztrália biztosítja a vízummentességet Horvátországnak és Romániának. Brüne, Brunai, Brunei. Nos, ebben az esetben még nem valósult meg teljes mértékben a kölcsönösség. A brunei hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, az ottani delegáció, a külügyi szolgálat ugyanezeket a üzeneteket kapta. Nos, hát Horvátország esetében 14 napról 90 napra emelték fel 2016. január 1-én a vízummentes napok számát. Tehát ez január 1-től rendben van ez a helyzet. Nézzük akkor Kanadát. Bulgária és, és Románia állampolgárai számára továbbra is vízum kötelezettség van Kanadában mert nagyon magas a vízum visszautasítások rátája, illetve az illegális bevándorlási küszöb, ami a 4%-os küszöböt meghaladta. Nos, itt mind a két tagállam esetében 17, illetve 16 százalékról beszélünk. Kanada egy elektronikus utazási öm, öm, engedélyeztetési rendszert vezet be 2016 márciusától, és ezt ki fogja terjeszteni azon bolgár és román állampolgárok számára, akik az utolsó tíz évben az Egyesült Államokba kaptak vízumot, tehát ők vízummentesen utazhatnak majd egy ilyen elektronikus regisztrációs rendszeren keresztül. A bolgár és román állampolgárok esetében úgy tűnik, hogy 2016 áprilisára oldódik meg a vízumentesség helyzete. Japán. Itt is pozitív fejleményekről számolhatunk be. Romániát és a bizottságot is értesítette Japán, hogy 2018. decemberéig meghosszabbítja a vízummentességet bizonyos feltételek mellett. Ezek a vízummentességek biometrikus útlevelekre is vonatkoznak, ideiglenes útjogmányokra, amelyekről Románia értesíti a japán hatóságokat. Nézzük most az Egyesült Államok beli helyzetet. Bulgária, Ciprus, Románia és Bulgária esetében 2016 áprilisáig nem fog változni a helyzet. A legnagyobb probléma ugyanis nagyon, a nagyon magas vízum visszautasítási ráta, ez magasabb, mint a 3%-os küszöb, amelyet a Egyesült beli jogszabályok meghatároznak. Az amerikai adminisztráció egy vízummentes rendszerben gondolkodik ezen országok számára is, mint ahogyan az már érvényben van más EU-s tagállamok állampolgárai számára. A Fehérház bejelentett változásokat a Visa Waiver programjával kapcsolatban a biztonsági helyzet miatt. Információcsere azon esetek számára, olyan utasok számára, akik Szíriába vagy Irakba, tehát terrorista gócpontokba utaznak, az ő számukra megnehezíti a be utazást az Egyesült Államokba. Biometrikus adatok, fotó, illetve új lenyomat levonás is megtörténik ezen személyek számára, és szeretné a terrorista elhárítási rendszert a határokon való ellenőrzéssel összhangba hozni, Nos, hát a helyzet azért azóta megváltozott. December 8-án egy jogszabályt fogadtak el az amerikai kongresszusban. A PNR adatokra vonatkozó a megállapodás teljes mértékű betartása, az ellopott vagy elvesztett útlevelekről készült regisztráció vagy regiszter, és más intézkedések tartoznak ide. Azon személyeket sem engedi be vízummentesen, akik az elmúlt öt évben Szíria, Irak, Irán területére utaztak, illetve a két a kettős állampolgárságú személyek számára is felfüggeszti ezt a lehetőséget, tehát például a szíriai francia állampolgárok számára. A kongresszus ugyanilyen értelemben fogadott el egy jogszabályt. Az Európai Bizottság ezen intézkedésekkel szemben felemelte szavát, mert ez nagyon negatívan érinthet bizonyos üzletembereket, akik ezekben az, ezekben az országban elutaztak korábban, és rossz hatással lesz az európai állampolgárok egy részére is. Gondolunk például a, olyan köztisztviselőkre vagy katonákra, akik ezekbe az országokba utaztak az elmúlt öt évben. Az, egyes, az Európai Bizottság külügyi szolgálata számára elmagyarázta a az amerikai adminisztráció, hogy hogyan néz ki a helyzet, az európai PNR, a külső határok védelme, radikalizáció ellenes intézkedések és más intézkedés csomagokat mutattak be az Európai Bizottság részéről az amerikai hatóságok felé, tehát így nehezebbé válik az információ csere, például a terrorista harcosok felderítése szempontjából hatékonyabb együttműködésre lenne szükség. Ezen kívül az Európai az Egyesült Államok beli szenátus szeretné erősíteni a rendvédelmi erők együttműködését. El, annak ellenére, hogy nagyon sok erőfeszítést tettünk a magunk részéről Washingtonban, Avramopoulos biztos találkozott a belügyi belügyminiszterrel, de, és ott felemelte a szavát ez ellen a jogszabály ellen, de mégis elfogadták végül. Tehát itt további kontaktusok és van szükség, illetve tárgyalásokra a tanács, a tagállamok, az Európai Bizottság között, hogy az implementációval kapcsolatban, a, ennek a jogszabálynak az implementációjával kapcsolatban megállapodásra jussanak az Egyesült Államok beli hatás, hatóságokkal. 2016 áprilisára nézve biztos, hogy nem valósul meg a teljes vízummentesség az európai állampolgárok számára, tehát a helyzet inkább fokozódik és egyre nehezebb lesz. Delegált jogi aktusok révén az Európai Bizottság fellépéseket fog foganatosítani az amerikai hatóságok felé, de még, még nem világos az, hogy delegált jogi aktus lesz-e a megfelelő jogi procedúra. Amennyiben ezt elfogadjuk, a delegált jogi aktust, de ez csak akkor valósul meg, hogyha négy hónapon belül sem a bizottság, sem a tanács nem emel ellenvetést. Nézzük most az ütemtervet. Szeretnénk először 2016. április 12-ig ellenőrizni a helyzetet, azután pedig teljes mértékben biztosítani kell a bizottság és a tanács, illetve a parlament közötti egyetértést a delegált jogi aktusok tekintetében. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Abszolút. Köszönöm szépen. És a beszámolót is állítólag az USA a vízum programjából ki akarja venni a kettős állampolgárokat. Érdekelne, hogy ez csak azokat érinti, akiknek az egyik állampolgársága környék, Szíria, Irak, stb. országaihoz tartozik, vagy sem. Igen. Azok az állampolgárok, akik az EU állampolgársága mellett Szíria, Irak, Szudán állampolgárai is, azok ö, érintettek, ezeket a kettős állampolgárokat érinti a szabályozás. Köszönöm, nincs több kérdés, úgy látom. Ami az USA vízum szabályait illeti, ezt a koordinátorok át fogják még tekinteni a januári ülésünkön. Köszönöm szépen a bizottságnak a tájékoztatást. És akkor átérünk következő napirendi pontunkra, hogy melyik is az. Nos, a 11-es a bíróság július 16-i határozata amely a kölcsönösségi mechanizmus felülvizsgálatával kapcsolatos. Az ügyet a bizottság vitte a bíróság elé, aki a 20-2013-as kölcsönösségi mechanizmusról szóló szabályozás egy részét kívánja megszüntetni, és ez a harmadik országokbeli állampolgárok vízummentességét, vízumkönnyítését érinti. Ez a parlament részéről delegált aktus igényel, a jogi szolgálatunk elemezte a helyzetet, és akkor most erről hallgatjuk meg a beszámolót. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is, hogy a bírósági ügyről itt beszámolhatok. Az utolsó ülés utolsó napi rendi pontjaként szólva, rövidre fogom a mondókámat idén. Nem akarom az egész összes körülményt felsorolni. Két évvel ezelőtt már elfogadott a parlament egy szöveget, amit aztán valaki megtámadott. A DG Home beli kollégák már elmondták a három lépéses eljárás lényegét. Ha az adott országok egyike, amely egyébként a vízum szabály kezdemény, kedvezményes szabályból részesülhetne, de ö, a helyzet megváltoztása miatt ezért kivételekre kerül sor, és a felfüggesztés egyfajta függelék módosítással járna, ami valamennyi adott ország tagállamát kivonnák a vízummentesség alól, és a bizottság azt javasolta, hogy egy adott ország állampolgárait az egyik függelékből vagy a másik függelékbe lehessen helyezni. A vita abban állt, ahogy önök is már rámutattak, hogy a, van egy köztes lépés, a felfüggesztés lépése, és a bizottság szerint ez egy végrehajtási aktus kéne, hogy legyen, és nem delegált jogi aktus, és úgy értékelte, hogy ennek a technikának a módosítása, a függelékek módosítása csak egy technikai lépés, és delegált aktussá lényegíti az eljárást. A bizottság további információt kért a delegált és végrehajtási aktusok vonatkozásában. Ebben a konkrét esetben sajnos sok tárgyalás nehezítette és tolta ki a megoldás időpontját, késedelem történt. Minél világosabb most a bírósági határozat, annál jobb mindenkinek. És akkor már csak a lényegre kell önöknek is koncentrálni. Itt két cikk vitatott. Progresszív válaszadás javasolt az egyik fél. Egyes állampolgárok részleges, illetve ideiglenes kizárását, és az egész ország idő, ideiglenes kizárását. Na most mit tudunk ahhoz képest, amit korábban tudtunk? A bizottság, mivel tudta, hogy kötelezettsége a delegált aktus végrehajtása, ezért nincsen saját ö, döntési jogköre arról, hogy végrehajtási aktus csinál-e belőle. A bíróság világos, de váratlan módon azt az ítéletet hozta, nem ezt reméltük, hogy sem a sem a tehát a bizottság mozgástere minden, mind a két fő szempontból korlátozott, még mindig úgy gondoljuk, hogy ez egy kicsit túlzás, mert a jelenlegi eseti jog alapján ez az értelmezés egy kicsit túlzó, és szerintünk lehetne delegálni legalább egy részét a jog szabálynak, de gyakorlati értelemben el kell, hogy fogadjuk, hogy konkrét végrehajtás szempontjából a bíróság határozata kötelező érvényű. Sikerült tisztázást eh, kérnünk és kapnunk arra vonatkozóan, hogy akár eh, ideiglenes, akár nem a felfüggesztés, a dolog ugyanolyan elbírálás alá esik. Ez ugye több millió embert érint, azon országok állampolgárait, akik válságövezetekben laknak, és mindegy, hogy most a jó függelékből a rossz függelékbe kerültek, az ideiglenességtől függetlenül, akik jogalkotóként ebben dönthetnek, azok delegált módon dönthetnek. Másfelől lehetőségünk van arra, hogy a felfüggesztés következményeit végül is azonosan kezeljük azzal az eljárással, mint hogyha egy adott ország egy állampolgára sem kapott volna semmilyen vízummentességet. Mivel az alap jogszabályt módosítjuk, ezért a bíróság leszögezte, hogy senki nem nyúlhat a normatív részéhez egy alaptörvénynek végrehajtási aktussal. A bizottság elismeri, hogy hozzányúlt a jogszabályhoz, de vitatja, hogy a normatív jellegét érintette volna ez a változtatás. Erről zajlik a vita. Egy biztos, hogy az, az emberek, az érintett emberek szempontjából ez egy normatív változás, és ezt a bíróság is leszögezte, és ezt a függelékben is nyilvánvalóvá kell tenni. Tehát delegált aktussal van dolgunk. Miért fontos ez a kérdés egyáltalán? Hogy ki legyen mondva, hogy senki nem nyúlhat egy alapjogszabályhoz, ilyen módon. Azért is, mert néha az önök tárgyalásai során is önök is látnak olyan érveket, hogy hát ez csak egy apró változtatás, mondja valaki, ezt tusként végrehajtjuk. Eztnek korlátot kell szabni, volt a bíróság véleménye, és ez különösen ne, ilyen kérdés, ahol ezzel nem lehet így bánni. Egy kicsit úgy tett de a jogalkotók, mint hogyha csak ők döntenék el, hogy mikor tesznek valamit delegált vagy végrehajtási aktussá. A bíróság leszögezi, hogy erre szabályok vonatkoznak, és mindig a 290-es és 291-es cikkel összhangban lehet csak így dönteni. Tehát ha bárki azt állítja, hogy saját hatáskörben dönthetünk arról, hogy milyen jogi csinálunk, a bíróság ezt most tulajdonképpen még jobban megszigorította. Eddig sem volt ez így, de most még világosabb lett, hogy nincs így. És soha nem is lesz így, hogy saját hatáskorban dönthetne egy európai intézmény erről. Tehát ilyen értelemben a delegált és végrehajtási aktus közötti dolog tisztázódott az ideiglenességre vonatkozó vita tisztázódott, és a jogalkotó hatóság joga, hogy milyen joganyagot alkot. Lehet a bizottsággal erről vitázni, hogy kit teszünk be egyik vagy másik függelékbe, de itt az alapkérdés inkább az, hogy szabad -e egyáltalán függelékben kezelni egy ilyen kérdést? És ha ezt az érvelést elfogadjuk, akkor ennek a következménye azonban nagyon komoly, ugyanis az derül ki, hogy a jogalkotó hatóságnak még ahhoz sincs joga, hogy eldöntse, hogy függelékbe tesz -e egy dolgot vagy sem. De a jogalkotó hatóságnak joga van az aktus jellegét meghatározni, és ettől kezdve, ha bárki hozzányúl ehhez, az már delegált jogi aktus. Köszönöm szépen, hogy megvilegította ezeket a kérdéseket. Kérdezem a bizottság tagjai, hogy tagjait, hogy szeretnének-e szólni, hogyha nem, akkor köszönöm a jogi szolgálatnak a munkáját, hogy tájékoztattak minket ebben az ügyben, nagyon hálásak vagyunk. És még az egyedek bejelentése előtt már háromszor egyébként boldog karácsonyt kívántam, úgyhogy ezt most még egyszer megteszem. A munkatársaknak is szeretnék köszönetet mondani, azoknak a kollégáknak, akik sokat segítettek nekünk, és a tolmácsoknak, akik mindig kitartanak mellettünk. Köszönöm a kemény munkájukat. Boldog karácsonyt kívánok tehát annak a bizottságnak, amely a, bizot, a parlament legkeményebben dolgozó szakbizottsága most már hivatalosan a számok szerint is és most az egyéb napi rendi pontokra térek, ezekből nincs egy sem, a következő ülésünk hétfőn lesz három órakor, majd januárban. Köszönöm szépen, viszontlátásra!